Kedves kollégák, megkezdjük az ülést, mert van néhány napirendi pontunk, amelyek időigényesek lesznek, tehát nem késlekedhetünk tovább. Köszöntök mindenkit, emlékeztetem a kollégátokat arra, hogy 10 óra 30-kor szavazni fogunk. Ha tehát valaki elfelejtette elhozni a szavazókártyáját, akkor még elmehet érte. Hadd kezdjem akkor meg az ülést. Köszönöm. Köszöntök mindenkit. Kezdjük azzal, hogy elfogadjuk a napi rendet, amely a napi rend második pontja a mai ülésünkön. Egy változás lesz benne, amely eh, Luhán úr jelentésének elhalasztásával foglalkozik, valódi területi társadalmi és gazdasági kohézió kialakulása az EU-n belül, mivel a fordítás nem készült el a benyújtott öt módosítás esetében, amelyet a jelentéshez benyújtottak, emiatt nem tudunk ma szavazni ezért megkértük, hogy az bizottság szeptember 27-28. ülésére hajlasszuk el a szavazást, amennyiben ez megfelel, akkor ennek, ezzel a módosítással elfogadtuk a napi rendet. Szeretném én tájékoztatni önöket arról, hogy az ülésünket az interneten közvetítik, így most rátérhetünk a napirend harmadik pontjára, a június második harmadiki ülés jegyzőkönyvének elfogadására, amelyet önöknek elküldtünk, és szokás szerint ezt az ülés végére elfogadottnak tekintjük, akkor, hogyha senki nem nyújt be kifogást az ülés során. Ezért most térjünk rá a napirend negyedik pontjára, az elnök közleményeire. A következőket szeretném elmondani önöknek. Először is a magyar küldöttséget várjuk, itt is vannak, ez nagyon fontos, és hiszen először vannak itt köztünk. Köszöntöm Önöket, a kedves kollégákat. Négy név van a listánkor. Fellegi Tamás, Nemzeti Fejlesztési Miniszter, Gelenyi Tabá, Csaba, a miniszter úr, a titkár, államtitkára, köszönöm, hogy eljött. Hanzeros Andrea, nem tudom, itt van-e köztünk? Ő is itt van. Köszöntöm őt is, aki a Nemzeti Fejlesztési Miniszter, Minisztérium osztályvezetője, valamint Kovács Tamás, e, EU-gyi államtitkár. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Nem jelezték, hogy hozzászólni szeretnének, de bármikor szeretnének bármit mondani, kérem jelezzék. A második napi közveleményem a koordinátorok ülésére vonatkozik, amelyet Strasbourgban tartottunk meg. Szeretném önöket tájékoztatni, hogy a koordinátorok a következőt javasolták. Először is a szakbizottság szóbeli kérdést nyújt be az Európai Bizottsághoz a jövőbeli kohéziós politika alapelveit illetően, és ennek megvitatását az első októberi ülésen fogjuk megtartani. A következő döntés, amit a koordinátorok hoztak, egy állásfoglalási tervezet a vita lezárására, amelyet a szakbizottság nyújt be. A titkárság a szeptemberi rendkívülési ülés előtt állásészíteni, amely tükrözi a jövőbeni kohéziós politika állásfoglalását, a módosítások benyújtásának határideje eh, szeptember 27-28, és majd akkor szavazunk is róla. Valamint a következő szóbeli kérdés pedig a lakhatási politikáról fog szólni, amelyet a tanácsnak gyújtunk be a koordinátorok egyetértettek a e, mindkét szóbeli kérdés e, megszövegezésében, amelyet el is küldtünk a szakbizottság tagvai, tagjainak. Meg is megvitattuk a véleményeket is, amelyet a Regi Bizottságban e, áttekintettünk. Az első a pénzügyi, az általános költségvetés pénzügyi szabályozásáról szól, amelyre véleményt kell benyújtanunk, amelyet pedig a néppárti frakció készíti el, az kijelölt személy nevét még nem tudjuk. Jan Olbricht, mint hallom, ő, ő lesz az előadó. A következő véleményt a Lexi stratégiáról készítjük el, amelyet a szociáldemokrata frakciónak eh, adtunk ki. A harmadik pedig eh, a GDP Measuring Progress in the Changing World címmel, eh, amelyben zöldek Jean-Paul Beszettet javasolták előadónak. Mivel nincsen állásfoglalás a szakbizottság részéről, ezt elfogadottnak tekintjük. A harmadik kérdés, amit megvitattunk a koordinátorokkal, a következő volt. Egy eh, politikai ö, eh, kihívási, a, a SURE speciális szakbizottság létrehozásáról fog, fog foglalkozni. Ez a SUR, ez a szakbizottság nevének rövidítése. A szakbizottság első ülése már lezajlott. Tagok és póttagok összesen 98-an vannak ebben a szakbizottságban, és a Regi részéről 17 képviselő dolgozik ott, tehát nagyon remélem, hogy minden kollégám nagyon aktív szerepet vállal ebben az új szakbizottságban. Egy évet kaptak tevékenységükre, ők fogják előkészíteni a parlament véleményét a 2013 utáni kérdésekre illető véleményekről. Szeretném önöket még tájékoztatni arról, hogy a koordinátorokkal arról is beszéltünk, hogy miként kapcsoljuk össze a munkánkat a Sure Szakbizottság munkájával, és hogyan fogjuk eh, ennek a, szakbizo- eh, eh, ennek a bizottságnak a munkáját követni. Ezzel szeretném lezárni a negyedik napi rendi pontot, és most újra köszöntöm Eh, tegnapi vendégünket, Rudi Demot urat, a, a Vallon régió miniszterelnökét és a fri, f, eh, francia közösség miniszterelnökét, aki hivatalban lévő miniszterként a következő hat hónapban a mi ügyeinket képviselni. Nagyon örülünk, hogy ma is el tudott jönni közénk, hogy elmondhassa az elnökség eh, prioritásait olyan kérdésekben, amelyek a mi szakbizottságunkat érdekelnek. Ezért meg is adom ennek a szót, de előtte még szeretném kifejezni abéli reményünket, hogy az ön képviselője eljön majd a következő hónapokban az üléseinkre, hiszen nagyon nehéz és fontos előkészítési szakaszba érkezünk a 2000 17-et követő, 2013-at követő periódus tervezését életén átadom most ennek a szót, parancsoljon. Merci, madame la Köszönöm szépen, elnök asszony. Megragadnám ezt az alkalmat, hogy elmondjam, hogy mennyire <clears throat> örülök, hogy itt lehetek önökkel, és hogy együtt tudunk majd működni ilyen szorosan, és nagy örömmel mutatom be önöknek a belga elnökség programját, elsősorban a kohéziós politika tekintetében. Azzal kezdeném, hogy a kohéziós politika pontosabban a gazdasági, szociális és területi kohézió nagyon fontos a mi elnökségünk számára. Fontos, hogy az elnökségek ne pártpolitika mentén fogalmazzák meg a prioritásaikat. Itt, és ez a 2013 utáni időszak az egyik nagy prioritásunk. Ugye az ötödik kohéziós jelentés hamarosan megjelenik, amelyben elemezzük a jelenlegi helyzetet, hogy hol tartunk pillanatnyilag, a gazdaságaink konvergenciája tekintetében, és hogy ez a politika hogyan és mi módon tudja az EU hosszú távú stratégiát és egyéb politikáit megsegíteni, illetve a tagállami politikák milyen kihatással van. Azon kívül a kohéziós politika 2013 utáni jövőjéről is szót fog ejteni ez a jelentés, illetve a strukturális politikáról is. Megnézzük, hogy mik ennek a fejlődésnek a stratégiai eh, alapja, és hogyan köthető össze a, ez a politika a 2020-as stratégiánkkal, abból a szempontból, hogy ugye fenntartható fejlődést kell teremtenünk, milyen prioritásokra koncentráljon a politikánk, és hogy hogyan tudjuk uh, azt biztosítani, hogy a strukturális alapok felhasználása a lehetőleg hatékonyabb legyen. Tehát elnök asszony, hölgyeim és uraim, ugye a kohézió hatodik időközi jelentése vagy átvizsgálása nagyon fontos ebből a szempontból, illetve a balkáni jelentés, és korábbi regionális fejlesztési bizottsági biztosoktól, többek között öntől is, asszonyom, kaptunk inputot, és a cseh elnökség alatti biztostól is, illetve Szaragosza úrtól a spanyol elnökség részéről is kaptunk jelentéseket, és ezeknek a lényege, hogy a 2020-as stratégiának fontos része kell, hogy legyen a, a kohéziós politika, és június 14-én tavaly június 14-én <clears throat> elfogadta a tanács a 2013 utáni terveket, és áprilisban pedig a régiós, régiók bizottsága elfogadta a Michel Schneider jelentését elfogadta a kohéziós politikák jövőjéről, és önök, hölgyeim és uraim, önöknek négy hónapjuk van, hogy alaposan átgondolják, és különböző határozatokat hozzanak a legújabban, legfrissebb az Európa regionális politikáról szóló múlt heti dokumentum, illetve a pénzügyi gazdasági válság leküzdéssel kapcsolatos dolgokra is kitértek, illetve egy, van egy pozíciós dokumentum a Európa gazdaságának jövőjéről. Mindenki tehát látja azt, hogy hogy ezt a politikát most finomítjuk, tuningoljuk, és az ötödik eh, kohéziós jelentés, amelyről már beszéltem, ugye a belga elnökség alatt van ennek az ideje. Nos, ezzel próbálunk meg, meg küzdeni ezzel a témával, de nem csak az időzítés a lényeg, hanem hogy a kohézis politika a Lisszaboni eh, szerződés része, tehát teljesen legitem, ami a belgi, elnök, belga elnökséget illeti. A kohézió különböző formái, illetve az ezzel kapcsolatos célkitűzések alapvetően fontosak, amennyiben valóban egy kiegyensúlyozott Európát akarunk építeni. Még nem sikerült pontosan kijelölni a a válságnak a gazdasági, illetve szociális kihatásait, de a 2020-as stratégiával egyetemlegesen világosá vált, hogy a gazdasági válság kimutatta a strukturális elégtelenségeinket, és éppen ezért nagyon fontos, hogy rendbe tegyük a városainkban, vidéken, országainkban a strukturális egyenlőtlenségeket, amelynek segítségével majd olyan struktúrális végül is hosszú távú gazdasági nyereségre tehetünk szert, de olyan ö, politikákra van szükség, amelyel munkahelyeket teremtünk, és a kohéziós politika ezek mellett alapvetően fontos a piacbővítés, piacmélyítés szempontjából is. A 2020-as stratégia keretein belül ö, ö, elmondhatjuk, hogy a, ennek a stratégiának is szüksége van a kohéziós politikára, strukturális alapokra, mert hiszen ezek azok az eszögök, eszközök, amelyel valóra váltható a stratégia. A belga elnökség tehát <clears throat> azt szeretné, hogyha az Európai Unió strukturális alapokon keresztül sikeresen növelné az európai kohéziós politikát, illetve ennek folyamányaképpen a regionális fejlődést mozdítana előre. Ez rendkívül fontos prioritása Európának és a mi elnökségi programunknak is. Az, hölgyeim és uraim, a Belna elnökség nehéz időkben veszi át a stafétabotot, de kiváló eh, elődeinktől vesszük át ezt a stafétabotot, a spanyol elnökségtől többek között. Ugye különféle egyszerűsítés és általában szabályozási, eh, szabályozási kérdésekben új eh, törvényanyag van születőben, amelyekkel tovább fogunk lépni a elnökség időnk alatt. Kérdéses, hogy ugye kell-e egy gazdaságfejlesztési politikánk, de ha igen a válasz, akkor akkor az a kérdés, hogy ezt hogyan kell megvalósítani. Éppen ezért azt javasoljuk az államoknak, hogy először is pontosan határozzák meg az intervenciós prioritásaikat a 2020 szellemében, milyen területek, a prioritási területeket, és relevánsak a struktúrás politika számára, és ugyanakkor milyen célokat kell elérnünk. Azon kívül hogyan fogjuk megoldani ezt a fajta koncentrációt, ezt a fókuszálást. Ehhez partnerségre van szükség a bizottsággal, hogy a stratégiai célokat el tudjuk érni, és kérdéseink lesznek majd, hogy hogyan lehet ezt összekötni egyéb e, európai politikai instrumentumokkal. A komparatív előnyöket, az intervenciós módszerek komparatív előnyeit fel kell mérnünk, és a regionális és helyi szereplőket is be kell vonni, hogy ők maguk célkivá tegyék ezeket a politikákat és célkitűzéseket. Fel akarjuk, fenn akarjuk tartani az, a, a mm, konzisztenciát és konzekvens, konzekvenciákat a különféle alapok között, és megfelelően kell kijelölni a célokat is, tehát a struktúrás politikák céljait is, hogy a régió konvergenciáját el tudjuk érni, Ugyanakkor azt is megvizsgáljuk, hogy a kohéziós és regionális versenyképesség kérdései hogyan függnek össze általánosságban és konkrétabban, a különféle rezsimeket hogyan tudjuk összehangolni, illetve a különféle pénzalapok, európai pénzalapokat hogyan tudjuk összehangolni. Egyéb kérdésekre is oda fogunk figyelni, például, hogy a kohéziós politikát hogyan ö, hajtják végre például a városi területeken, és a kohéziós politika hogyan segít bennünket ebben, például a szolgáltatásokhoz való hozzáférések területén. Tudom, hogy ez erről már mm, tegnap is volt szó, és továbbra is vitázunk erről. Korábbi minisztériumi, miniszteriális szintű találkozó november 21-22-én folytatjuk Liesben már az elnökséget, illetve az elnök asszonyt, Hübner asszonyt, november 22-23-ára helyesbitek, Liesben. <clears throat> Ennyit, ennyit szeretnék elmondani bevezetőkkel, és majd örömmel számolok be később, hogy a a területi kohézió területén hogyan tudunk előre lépni, mert hiszen ez mind egy hozzáadott értéket teremt Európa régiói számára, <clears throat> és majd decemberben az általános ügyek tanácsa előtt is fölvetjük ezeket a kérdéseket, és a magas szintű területi kohéziós konferencia szeptember 10 30. október 1-én e, e, kerül sor el a konferenciára. Nos, azzal zárnám a prezentációmat, hogy biztosíthatom önöket, hogy én teljesen nyitva állok a bizottságuk előtt, és hiszem azt, hogy nagyon fontos munkát végeznek, és nagyon fontos, hogy, hogy nagyon szoros párbeszéd álljon fel az intézmények között, tehát önök számíthatnak a belga elnökségre, abból a szempontból, hogy megpróbáljuk harmonizálni a párbeszédet a különféle intézmények között. Szeretnék köszönetet mondani a miniszter úrnak, és akkor megadnám a szót az első hozzászólónknak. Köszönöm szépen. Tegnap este volt egy vitánk, egy beszélgetésünk a nemzeti parlamentek képviselőivel abból a, arról a témáról, hogy ebben a kontextusban hogyan tudunk egymással együttműködni a jövőben. És az elnökség nevében azt tudom mondani, hogy Belgium az egyik azoknak az országoknak, amely a legnagyobb tapasztalatokkal rendelkezik, a sok színű összetételű parlamentekkel, tehát látjuk a perspektívákat, és a legfontosabb kérdés, amivel tegnap foglalkoztunk, az a, te, az a területi kohézió politikája, hogy ezzel a politikával hogyan bánjunk a jövőben, hogyan használjuk ezt az eszközt, konkrétá te, te, téve ezt, hogy szeretnénk biztosítani részvételünket az egyes régiókban. A Lisszaboni agenda alapvetően egy olyan jellegű volt, hogy, hogy nagyon nagy terheket rótt az egyes tagállamokra és a bizottságra magára is, és úgy gondolom, hogy nekünk ki kell dolgoznunk a célokat elérő utakat, hiszen a legjobb beruházás az éppen a régiókba tett beruházások, és ennek kell megtalálni a megfelelő formákat. Tehát beszélgetünk arról a gondolatról is, hogy körülbelül 2020-ig egy, te, egy területi megállapodást kell elérnünk az egyes régiók e- és az egyes tagállamok között az Európai Unió régiói témájában. Tehát el, elindítottuk ezt a gondolatot, el, elküldtük Barozó úrnak, Rampoly úrnak, és azt hiszem, hogy ez egy rendkívül észszerű erőrelépést jelentene. Természetesen mindenkinek megvan a saját struktúrája az egyes országoknak, az egyes közigazgatásoknak, de azt hiszem, hogy nagyon nagy előrelépést jelentene az, hogyha van egy öt éves munkatervünk, akkor lerögzítjük azt is, amikor például a finanszírozási kérdések megvalósításáról beszélünk, hogy az egyes tagállamok megállapodnak abban, hogy akkor ezt a régiók befonásával teszik meg, és ezt nem csak szóban jelentik ki, de, hanem valójában a gyakorlatban is ezt követik. Azt hiszem, hogy el kellene gondolkodnunk már most az törvényalkotási időszak kezdetén, hogy e- úgymond egy megállapodást kössünk az egyes régiókkal. Tehát természetesen mindig vannak zászlós hajók, és nagyon jók a kapcsolataink az egyes régiók vezetőivel, kormányzataival, és nagyon sok esetben itt is épületen belül sok száz régiós képviselőt meghívtunk plenáris ülésekre, közösen végeztük a tervezési munkát és hogyha beszélgetünk a CO2 emissziók, emissziókról, vagy az ITF-ről, e akkor nagyon hasznos vitákat folytathatunk arról, hogy ezt hogyan valósíthatjuk meg. Úgy gondolom, hogy szükségünk van, hogy egy reakciót kapjunk az önök részéről. Talán önök lehetnének ennek az ügynek a legjobb nagykövetei a nyitott napon. Voltak éppen ez egy korona ékszer is lehetne a mi, mink, mi munkánkban, ahogy ezt Hübner asszony is elmondta, hogy amikor a ténylegesen fontos kérdésekről beszélünk, és arról a vízióról, hogy hogyan akarjuk megvalósítani a kohéziót hosszú távon. Amit én szeretném megtudni, hogy önök ezzel tisztában vannak-e, tudatában vannak-e, Eh, hogyan tudjuk ezt akkor az informális miniszteri napirendre felrakni, és eh, hogyan tudunk erről adott esetben egy, egy találkozót még tovább rendezni. Erről a bizottságon belül már vannak hagyományai. Meghívunk eh, a bizottságnak tagjait, néhány tagját a különféle informális találkozókra. Ez például már megtörtént a spanyol elnökség alatt, és kiválóan is működött. Természetesen nem tud mindenki hozzászólni, de nagyon jó lenne, hogyha erősebb lenne a részvétel. Ezt köszönöm szépen. Akkor további, még egy további kérdést le tudunk fogadni. Köszönöm szépen, és nagy érdeklődéssel hallottam, hogy itt hogy itt főként a továbbfejlődésről beszélünk, tehát a strukturális alapok földrajzi dimenzióinak továbbfejlesztéséről. Fölmerült ugye az a kérdés, hogy milyen régió, milyen célterülethez tartozik, ugyanis eddig az Európai Unióban eddig a GDP-t vettük mindig is alapul, nagyon szigorúan amióta Franciaország és a Diglitz féle jelentés ezt megkérdőjelezte, hogy vannak kérdések ugyebár a GDP meghatározásával kapcsolatban az egyes nagyobb régiókban, tehát kellene találnunk egy olyan megoldást, amivel precízebben, pontosabban le tudjuk írni a régió helyzetét, például, hogy a GDP 75%-át teszi ki, vagy nagyon magas a munkanélküliség, vagy óriásik a szociális különbségek. Tehát ez milyen szerepet fog majd játszani a belga elnökség idején, ezt szeretném megkérdezni. Talán még egy kérdés. Köszönöm, elnök asszony. Kapcsolódnék ahhoz, amit Elizabeth kérdez, kérdezett. Amikor a GDP kap, kritériumokhoz más kritériumokat kapcsol, kapcsolnak, milyen politikákat kell elfogadni, különösen, ami a klímaváltozása elleni küzdemet illeti? Ön mit gondol, uram, régiónként amikor nem csak a GDP-t jelentjük, egyfőre első GDP-t állapítjuk meg, hanem az egyfőre első széndiokszid kibocsátást is. Hogyha az én régiómat tekintjük, a széndiokszid kibocsátás minden személy esetében sokkal magasabb, mert nagyon sok, nagyon nagy forgalom zajlik az én régiómban. számunkra fontos lenne, hogyha elolvasnánk a statisztikákat, annak érdekében, hogy a politikákat, olyan politikákat támogathassunk, amelyek konkrét eredményeket mutatnak fel széndiokszid kibocsátás kérdésében. Kiegészítő kritériumokat kéne megfogalmazni, úgy mint biodiverzitás, kultúra, amelynek részeke, részének kéne legyen a regionális politikának. Je voudrais d'abord vous remercier euh, pour euh, ce, cette première vague de questions. Et... Köszönöm szépen a kérdéseket. Köszönöm szépen a kérdéseket, és akkor szeretném a Vaniszeroy úrnak irányítani a válaszomat. Ő tette fel az első kérdést. Ő megemlítette a régiók és a városok specifikus e, részvételét a stratégia kibontásában. Tehát egy olyan stratégiáról van szó, amit az európai szinten szeretnénk megvalósítani, és voltak éppen sikertelenségre, lenne, sikertelenségre lennénk ítélve, hogyha nem lennénk képesek ebben a politikában a városokat és a régiókat száz százalékban bevonni. Tehát tudom, hogy a mai témánk egy picit abstra, abstrakt, és hogyha és ez az absztrakció meg is maradna, hogyha nem sikerül gyakorlati kérdésekre is rátérnünk. Különösen gondolok itt a gazdasági fejlődés elősegítésére, de tudjuk azt, hogy a kohézió ebből a szempontból egy alapvető jelentőségű elem, és nagymértékben hozzájárul a politika megvalósításához. Én ebben egyetértek azzal, hogy minek mentén kell eljárnunk, és melyek azok a kezdeményezések, amelyeket meg kell tennünk, hiszen ezek már részei voltak az európai keretpolitikáknak, és talán eddig még nem volt elég, még az, elég mély az együttműködés, és idáig nem álltak rendelkezésre elég részletes ellenőrző eszközök a siker biztosítása érdekében, de én biztosíthatom önöket, miután úgy gondolom, hogy széleskörű egyetértés áll fenn ebben a témában, tehát hogy mi mindannyiunk lehetnénk ennek a politikának a nagykövetei, és minden részvevőt be tudunk vonni ebbe a munkába. Ami Belgiumot illeti, apró megjegyzésként hagyd mondjam el, hogy Belgiumban létrehoztunk egy mechanizmust, amelyben az összes szövetségi testület és szervezet részt vesz párhuzamosan a 2020-as európai stratégia megvalósításában. Tehát ez egy belgiumi 2020-as stratégia, tehát ezt nagyon szorosan nyomon követjük, és talán majd szeptemberben eljutunk arra a szintre, hogy létre tudjuk hozni a legfontosabb irányelveket. Tudom, hogy ez nem a legtökéletesebb példa, és ismerjük saját országaink jó és kevésbé jó oldalait, de úgy gondolom, hogy további eredményekre van szükségünk az európai politikák megvalósításában formális keretekben is szeretnénk foglalkozni ezzel a kérdéssel, és tovább folytatjuk akkor ezt a vitát. Ami a két másik hozzászóló kérdéseit illeti, Alfonzi úr és Süter asszony kérdését illeti, valóban úgy van, hogy ö, fölmerültek bizonyos kérdések, nem kételjek, kérdésekről van szó, hogyan tudjuk a gazdaság fellendülést újra mozgásba hozni. Az agregált GDP adat elegendő-e arra, hogy megfelelő mélységű ellenőrzést végezzünk. A kérdés az természetesen mindig a válaszban rejlik. Természetesen gondolkodnunk kell más típusú metodológiákban és agregált számokban. Én nem szeretnék természetesen itt most makrogazdasági számokba bonyolódni, de Mártesen úr, aki aki Nobel-díjat is kapott, és az alternatív agregátumoknak a nagy ismerője, ő mondta, hogy a közjó érdekében fel kell nyitni ezt az eddigi analitikus meg közelítést. Tehát szükségünk van a fenntartható fejlődésre, éppen ezért foglalkoznunk kell a széndiokszid kibocsátással, habár nem hiszem, hogy ez önmagában elegendő lenne, mint ellenőrző tényező. Ez sok tényező egyike, amelyet figyelembe kell venni. Tehát ez egy rendkívül kényes helyzet tehát ez a 75%-os küszöbérték, ezzel is foglalkoznunk kell, különös tekintettel akkor, ha mögül ki akarunk hátrálni. Hogyha itt elgondolkodunk erről a témáról, de nincsenek kész megoldásaink, de a 75%-nál vagyunk, és úgymond átugorjuk ezt a mércét, és 76%-nál vagyunk már, akkor akkor akkor természetesen mindenki arra koncentrál, hogy meg akarjuk, túl akarunk lépni ezen a 75 százalékot, de abban a pillanatban, ahogy ez megtörténik, akkor minden úgymond véglegessé válik. Azt hiszem, hogy közösen kell megállapodnunk abban, hogy szükségünk van arra, hogy alternatív tényezőket is figyelembe vegyünk. Itt figyelembe veszem az összes szabályozókat, egyéb más tényezőket a GDP-n túlmutató módon, például munkanélküliség, egyéb más gazdasági tényezők, amelyekről beszélni akarunk, itt, de most ebben nem akarok elmélyülni, mert ez meghaladna a bizottságunk kereteit, de abszolút lelkesen fogadom ezeket a felvetéseket, és nyitott vagyok a további tényezők bevonására. De úgy gondolom, hogy ennek további idő igénye is lesz. Éppen ezért nem szeretném lelassítani, blokkolni ezt a vita folyamatot. Én úgy gondolom, persze beszélgetnünk kell a makrogazdasági elvekről, de hogyha egy olyan, elv, olyan rendszerre szeretnénk szertenni, amely a jövőben elősegíteni, elősegíti a foglalkoztatást és a gazdasági fejlődést, akkor olyan agregátum összegre van szükségünk, amely több tényezőt vesz figyelembe. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter úrak, hölgyeim és uraim! Szeretnék köszöntet mondani az elkötelezettségért és az ön gondolataiért, amelyet megosztott velünk. Látom, hogy a belga elnökség idején eh, nagy hangsúlyt fog hangsúlyt fog kapni ez a kérdés, számos formális és nem formális találkozóra lesz majd szó, azért, hogy ezt a politikát valóban mozgásba hozzuk. Ön nyilvánvalóan emlékezik arra, hogy hogyan jutunk el a jelenlegi költségvetésre, ismeri azokat a harcokat, amelyeket, amelyet a különféle intézmények egymással eh, folytattak a rendkívül hosszan elhúzódó viták eh, keretében tehát a következő kérdéseket lehetne ennek nyomán felten, feltenni. Mi a helyzet a tanácson belül a kohéziós politika jövőjével kapcsolatban? A második kérdésem. A három intézmény, hogyan tudnak ők együtt dolgozni? egy valódi partnerség szellemében, annak érdekében, hogy hatékonyabbá válunk, hogy jobban megtaláljuk a megfelelő kohéziós politikákat, és megtaláljuk egy kedvező és drámai módon szükséges megoldáshoz, amit elvárnak tőlünk az európai polgárok. Harmadik kérdésem, hogy a harmadik hogy, hogy a belga elnökség milyen szerepet szeretne játszani egy valódi vita folyamat kialakításában, azért, hogy időt nyerjünk és Köszönöm szépen az előre is az együttműködését, uram. Miniszterelnök úr, kedves kollégák! Lényegét tekintve csatlakozva az eddig elhangzottakhoz, én örömmel hallottam sőt a legmesszebb menőkig támogatom, hogy a belga soros elnökség egyik legfontosabb prioritása, hogy a kohéziós politika 2013 utáni kérdéseivel foglalkozzon. Azt is nagyon fontosnak tartom, hogy ebben a munkában úgy kívánnak eljárni, hogy a 2013-at követő kohéziós politika prioritásai, tartalmát azt igyekeznek összekapcsolni az EU 2020-as stratégiával. Ugyanakkor talán egy kicsi iróniát, ha megengednek, az elmúlt fél esztendőben lényegét tekintve nincsen már olyan uniós intézmény, nincsen olyan uniós intézmény, amelyik ne foglalkozna önmagában külön bizottságot létrehozva, szakértői csoportot létrehozva a 2013 utáni kohéziós politikával. Természetesen foglalkozik ezzel a regionális fejlesztésekért felelős biztos Hán úr. Nagyon helyesen teszi. Foglalkozunk ezzel a kérdéssel mi magunk is, a mai bizottsági ülésen is foglalkozunk az eddig elvégzett munkával. A parlament ezzel a kérdéssel foglalkozó külön bizottságot hozott létre. Foglalkozik ezzel a tanács foglalkozott a spanyol elnökség alatt. Ahogy elnök úr mondja, foglalkozni kíván ezzel a kérdéssel a belga elnökség idején. Foglalkozik ezzel a kérdéssel a régiók bizottsága. A kérdésem lényegét tekintve arra vonatkozik, hogy van-e arra vonatkozó elképzelése a belga soros elnökségnek, jelesül elnök úrnak, hogy hogyan lehetne, finoman fogalmazva is, az egymással jelenleg nem túlságosan koordinált stratégiai gondolkodást, ezt a tervezést valamilyen módon egyszerűsíteni, átláthatóvá tenni, összehangoltá tenni. Ugye az is nagyon nagy baj, hogyha egy fontos kérdés előkészítésével senki nem foglalkozik, de az is nagyon nagy probléma, hogyha fontos, döntéshozó pozícióban lévő szereplők külön-külön foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, mert innentől kezdve csak a legfontosabb szereplők, az európai polgárok számára válik átláthatatlanná az egész kérdés. Mit csinál egy belga polgármester? Hogyan gondolkodjon a saját maga eh, elkövetkezendő 5-6-7 évéről egy magyar megyei közgyűlési elnök? Mit csináljon egy lengyel önkormányzati vezető? Mihez igazodjon? A régiók bizottságának az anyagaihoz? a biztos úr elképzeléseihez, a tanács munkája során felmerülő dokumentumokhoz? Tehát a kérdésem erre vonatkozik. Egyszerűsítésre, összehangolásra, átláthatóvá tételre, a jövőről való gondolkodás összehangolására vonatkozólag van-e a belga elnökségnek elképzelése? Köszönöm szépen. Mihály is. Ja, szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ön említette a fenntartható fejlődést, és szeretnék ezzel kapcsolatos bizonyos kérdésekre választ kapni, hiszen válságot érünk, élünk meg, amely bizonyos országokat országokat és régiókat nagyon keményen érintett. Mik vajon a regionális politika legfontosabb irányelvei ezekkel a régiókkal kapcsolatban? Vagyis azon régiókra kérdezek rá, például a mediterrán részségekben, Baltikumban, Magyarország, amelyeket a legkeményebben sújtott a válság. Hogyan tudunk egy eh, anticiklikus politikát létrehozni, hogy elkerüljünk további kríziseket? És vajon mivel segíthetjük meg ezeket a régiókat, hogy túltegyék magukat a válság hatásain? Egyáltalán lehetséges-e segíteni ezen országokon?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 Je lui dirais qu'il y a un point sur lequel je pense que nous ne pouvons pas euh, continuer à vivre comme nous le faisons. C'est l'opacité. Van egy pont, amelyben nem érhetünk tovább azokkal a mechanizmusokkal, amelyeket nem, ért, nem értenek az állampolgárok. Nem, olyanok, nem önökről beszélek, akik szakértők, és szakértőként sem veszthetik el a beszélgetés fonamát. A, a politikák célzottjairól beszélünk, a hétköznapi emberekről, a helyi hatóságokról, arról, hogy miként tudnánk jobban kifejezni dolgokat. A, az Európai Unió stratégiai profilja kell, hogy legyen az a egység, amelyben egy, mint egy fordított pirami, piramisban a teteje nyitva van, és azt kell tudnunk, hogy a tölcsér alján azok az emberek, akik a politikákat megvalósítják, rendelkezésükre állnak a leghatékonyabb eszközök ehhez. Hogy van egy, hogyha van egy konzervatív stratégia és érdeklődés is a megvalósítása iránt, akkor lehet, lehetséges lesz-e majd, és honnan ered mindez. Egy összehangolt stratégiából, és ebben a legfontosabb, amit mit tehetünk, az az, hogy elmondjuk, hogy ha vannak ilyen összehangolt stratégiák, akkor azok sokkal hatékonyabbak lesznek. Olvashattuk azt, hogy egy levélben, egy nyílt levélben, amely van Rompuy úr hivatalba lépésekor keletkezett. Ebben a levélben ő azt írta, hogy az alapvető, minden területet lefedő stratégiákra van szükség, és hogyha ha valami aggodalom érinti a kohéziós politikát, akkor tudnunk kell, hogy a kohéziós politikát be kell csatornázni ezekbe az átfogó stratégiákba. Nem kell aggódnunk az alapelvek iránt. Az egyik összefügg a másikkal, nincs, nincs is ellentmondás köztük, és hogyha az egyik politikát nem lehet eh, átvezetni a másikba, a következőt értük el, hogyha a 2020-as stratégiában sikert akarunk elérni minden ágazatban, akkor el kell érnünk azt, hogy akik hozzájárultak ez a stratégiához, ők, nekik megtérül a munkájuk. Nem pénzről beszélek itt, hanem növekedésről, arról, hogy beláthassuk, hogy ez működik. A gazdaságunk strukturális gyengességei ez a logika felfedte. És mi csak olyan erősek lehetünk, mint amennyire erős a leggyengébb láncszemünk, és emiatt a kell megerősítenünk a kohéziós politikát, hiszen a leggyengébb láncszemek erősítésével tudjuk ezt elérni. A jövőbeni viták során meg fogjuk vizsgálni a különböző fókuszpontokat, hogy melyek a prioritások, amelyben befektethetünk. És amikor ezt megtettük, akkor látjuk majd, hogy mindenki részévé akar válni ezen fókuszpontoknak. Nem lehet csak elméleti vitákat folytatni a megvalósításról, hiszen valós aggodalom áll fenn a célok újra központosításáról. Erre válaszolhatunk, és válaszolhatunk Tánopoulos képviselő kérdéseire is. Van bizony fenntartható fejlődés, gazdasági fejlődés nem lehetséges, anélkül, hogyha az emberek tudják, hogy nem tudják, hogy miről, mire, mi a célja. Tehát a forrásainkat új a, a csökkenő forrásokra kell koncentrálnunk, amelyet nagyon, amelyekkel nagyon óvatosan kell bánnunk, koncentrálnunk kell arra, hogy kevesebb energiát használjunk fel, azzal, és azzal többet érjünk el. Koncentrálni kell továbbá a gazdasági, a hatékony gazdasági döntésekre, hogy vajon ezek átfogó vagy regionális döntések lesznek-e. Ezek a kulcsai a mi elképzeléseinknek, a kohéziós politikanak ezen az alapelveken kell nyugodnia, ezen alapelveken, amelyek amelyeket felvállal a régiós politika, hiszen is, hiszen fenntartható fejlődés és gazdaság nem képzelhető el a többi részletek fejlesztése nélkül, amiket korábban említettem. Felmerült egy kérdés, amely a legtöbb hozzászólásban is hallható volt. Látnunk kell, hogy amikor megvatolósítási politikákkal foglalkozunk, olyan elemekre vizsgálunk meg, amelyek hozzáadott értéket teremtenek. És amikor megvizsgáljuk ezeket a stratégiákat és a kohéziós beruházásokat, akkor ennek legyen valamiféle megtérülése. És ez jelezhetően ész, észrevehető legyen. A, ez, a hatékonyság tehát a puding próbája. Madame Karimadel következik. Merci, Monsieur le Ministre, et euh, bienvenue au sein de notre commission. J'espère qu'on aura euh, l'occasion. Köszönöm szépen, miniszter úr. Remélem találkozunk még rövidesen. Több kérdésem is van. Vajon ön a elnökségi szerepét miként tudja fejleszteni? Mi az ön, eh, mi a célja az ön elnökségének a kohéziós politika nyitottabb dimenziója érdekében? Ahogy ön is tudja, elnök úr, elnök asszony, a legtöbb európai városban a GNP eléggé paradox módon növe, növekszik, és nagyon nő a társadalmi szakadék. A szociális integrációs politikának mi lesz a helye a kohéziós politikán belül? Önnek mi a prioritása? Hogy mi a terve az energiahatékonyság, energiahatékony épületekről? Ön említette a részvételt. Ahogy ön is tudja, a városok posztértékelése megjelent, és minden érintett részvételére világított rá. Hogyan lehet ezt értékelni? Hogyan lehet az áttöréseket értékelni jövőbeni projektekben? És végül, miniszter úr, hadd zárjak egy kérdéssel a jó kormányzásról. Vajon a belga elnökségnek mi az állásfoglalása a koordináció nyílt szintjéről? fenn akarja tartani, módosítani akarja, vagy le, fel akarja számolni? Ezek az én kérdéseim. Köszönöm. Köszönöm. Erika Manár következik. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, niin kuin on... Elnök asszony, elnök úr. Ahogy már elhangzott, az elnökség nagyon fontos szerepet szeretne magára vállalni a jövőbeni kohéziós politikában, és nagyon örülünk annak, hogy ellátogatott hozzánk és részt vesz ebben a mai napi vitában. Úgy gondolom, hogy a, hogy a regionális politikát szélesebb értelembe kell vennünk, különösen ami a jövőt illeti, és különösen ami a 2020-as stratégiát illeti. Én személyesen egy picit aggódom, amiatt az érdekellentét miatt, amely a kohéziós politika és a 2020-as stratégia között látható különös tekintettel, ami a költségvetést illeti. Tehát láthatjuk, hogy milyen célkitűzéseink vannak, és persze mindannyian meg akarjuk ezeket valósítani 2020-ig, de fenn is kell tartanunk a megfelelő költségvetési szintet, de hogyha csökkentenünk, vagy kintenek, vagy csökkenteni a költségvetést, a akkor ennek negatív hatása lesz a régiókra a 2020-as stratégiában. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mindenki, aki felelősséget érez és vállal ezért a politikáért, nézzen, nézze meg ezt az ügyet eléggé alaposan. Ön beszélt a szolgáltatásokhoz való hozzáférésről, Hán biztos úr is erről beszélt, illetőleg beszéltünk a szélessávú internet kapcsolatok kiépítéséről egyes régiók területén, tehát hogy jobbak legyenek az infrastruktúrális ellátások az egyes régiókban, mert ebben az esetben akkor egy kieső régióknak is hozzáférésük lenne ez a szolgáltatásokhoz. Tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy ön állást foglalt amellett, hogy további kritériumokra van szükség a GDP kritériuma mellett, azt kiegészítve. Ez egy nagyon fontos kérdés, különösen ami a ritkán lakott területek helyzetét illeti, és remélem, hogy a jövőben erről a kérdésről majd tudunk tovább vitatkozni egymással, különösen tanácsi szinten éppen ezért nagyon örülök annak, annak, hogy megemlítette az idősödő népességet a következő 5-10 évben ez a folyamat tovább fog erősödni, és ez ennek súlyos következményei lesznek, és érinteni fogja a regionális és a kohéziós politikát is, hogy fölállítsuk azokat a kritériumokat, amelyeknek mentén szembe tudunk fordulni ezzel a kihívással, és tudunk foglalkozni azokkal a régiókkal, amelyeket különösen érint az idősödő népesség által felvetett kihívás forrás. Köszönöm szépen, és nagyon örülök, hogy itt van, és remélem, hogy a jövőben is körünkben lesz. Olcsú Blaszeknek adnám meg a szót. Én a belga elnökség számára a kohéziós politika egy nagyon fontos prioritást jelent. De hogyha jól értettem az ön gondolatait, akkor természetesen szükségünk van arra, hogy a hatékonyságot is mérni tudjuk. Tudjuk azt, hogy a regionális politika keretében nagyon sok anyagi támogatás jutott el a régiókban, de, ez, de ezt is hatékonyabbá kell tennünk. Szeretném megkérdezni, hogy a pénzügyi eszközök felhasználásának hatékonyságát a jövőben hogyan kívánja jobban, hatékonyabban ellenőrizni, illetve van-e arra perspektívája, hogy a pénzügyi eszközöket a legalacsonyabb szintre delegáljuk, tehát a városok szintjére. Jelenleg úgy tudom, hogy eddig csak két holland város használta fel ezt a lehetőséget, és nem tudom, hogy milyenek, milyenek voltak ennek az eredményei, hogy érdemes -e ez azon úton tovább hal, haladnunk. Ezzel függ össze az integrált eljárásokkal. Tehát az a célkitűzésünk, hogy a városfejlesztések integrált módszerét kövessük. Szeretném megkérdezni, hogy önök gondolkodnak abban, hogy hogyan akarják értékelni a, vála- a városok integrált fejlesztését, vagy gondolok például a Jessica féle programra. Ez is egy pénzügyi eszköz lehetőség, amelyet idáig eléggé ritkán és kevéssé hatékonyan használtunk. A további kérdésem, hogy hogy a PPE projektek eh, keretében van-e lehetőség arra, hogy társfinanszírozásba bevonjuk a magánpartnereket, a magánrésztvevőket is. Azt hiszem, hogy eh, ez eddig azért nem valósult meg, mert nem eh, valósult meg a projektnek az értékelése. Köszönöm szépen. Köszönöm, <clears throat> elnök asszony. Hát választ kell adnom sok kérdésre, és legalább ketten említettek egy konkrét kérdést, nevezetesen a városi dimenziója a fejlődésnek erről van szó. Nos, meggyőződésem, hogy nem is gondolkozhatunk területi kohézióról vagy politikáról, anélkül, hogy egy jövőképünk lenne a mm, urbánus szektorról, tehát a városok jövőjéről. De ne féljen senki, hogy ez a vidék elhanyagolásához vezetne. Egy úgynevezett multiközpontú megközelítésben gondolkozunk. Nos, ez az egyik legfontosabb kérdés számunkra. A városok manapság koncentrálják a civilizációt, és exponenciális módon növekednek a városok előtt álló kihívások a szociális felzárkózás terén és egyéb tereken. Sajnálatos módon a városközpontokban és városi területeken a szociális különbségek egyre aggasztóban nőnek, tehát ezt is be kell számítanunk. Az elnökségünk megpróbálja biztosítani, hogy a szociális felzárkózás továbbra is a rivalda fényben maradjon. Erre, ezzel kapcsolatban egy konferenciát említenék, a szociális kirekesztés ellen Balkáni konferencia lesz Brüsszelben november 18-19-én, mindenkit meghívok erre. A másik dolog, amiről beszélnék, hogy a város, illetve a városi agglomeráció nagyon is része a <clears throat> gazdaságfejlesztési politikánknak és a ö, már csak azért is, mert hogy akár ö, határokon átnyúló hatásai is lehetnek ennek. Bizonyos agglomerációknak konkrétan határokon átnyúló hatása van. A belga elnökség szemináriumot szervez turnéban, amelynek a témája olyan kísérletek lesznek, amelyek ö, ugyanezt a témát boncolgatják, például Franciaság és Belgiumot átívelő módon. Azután ugye a pénzek felszabadítása is szóba került. Hogyan lehet férhetővé tenni az alapokat? Ugye nyílt titok, hogy milyen sokba kerül a recesszió, <clears throat> Tehát épp ezért a szűkös forrásokkal szemben prioritásokat kell meghatározni a 2020-as stratégiát a kohéziós politika keretein belül. Tehát koncentrálnunk kell az erőforrásainkat oda, ahol a legjobb eredményekkel kecsegtet a befektetésünk, és a lehető legrövidebb időn belül. milyen kérdést is teszünk, tettünk fel magunknak a költségvetéssel kapcsolatban tudjuk, hogy az EU-nak nem végtelenek a forrásai. Minden állam, még az adakozó államok is, akik keményen beadnak a föderalizmus kasszájába, szeretnék tudni, hogy az utolsó centig mértük el a pénzünket, pénzüket. Ezért ezt nyitotta, átláthatóvá kell tenni, hogy mire is költjük a pénzüket. Most ugye van a kohéziós, vannak a kohéziós pénzek, a kohéziós alap, azután a mezőgazdasági pénzek, és amikor arról van szó, hogy esetleg átcsoportosítjuk a pénzt, akkor itt 35 százalék az a legnagyobb költségvetési tétel, és ezzel kapcsolatban azt akarjuk biztosítani, hogy ne kerüljön sor egy olyan <clears throat> fájdalmas arbitrációra, amely destabilizálná a gazdaságot, tehát ezek lennének a válaszaim a kérdéseikre, és figyelmeztetnék, hogy, hogy egy költségvetési célkitűzés nem feltétlenül tesz keresztbe egy másik költségvetési ö, elképzelésnek. E, ehhez szükségesek a jó stratégiai politikák. A lényeg az, hogy ugye az is fontos, hogy a kohéziós politikára önmagában, mint egy nagyon fontos stratégiai eszközre koncentráljunk. Tehát visszatérve az arbitrációra. Nyilván 2011 előtt nincs végleges válasz, meglátjuk, hogy a költségvetési vita hogyan alakul. Ebben is számítunk az önök segítségére. <clears throat> Offenzív, dinamikus megközelítést erre van szükségünk, ahol támaszkodhatunk eme politikák hasznosságára. Az, <clears throat> az említett aktív közreműködésre van tehát szükség. Tudjuk, hogy nem lesz ez könnyű, de ha a helyi hatóságokat is bevonjuk, Nyilván ahhoz meg kell győznünk először őket, hogy érdemes beszállniuk. Tudniuk kell, hogy miről van is szó, garantálnunk kell, hogy ezek a struktúrák, tehát a régiók, megtalálják a módját, útját, módját a bekapcsolódásnak. Olyan, tehát úgy azt kell érezniük, hogy ők is számítanak ebben a folyamatban. Ami a korosodást illeti, ez egy nagy kihívás, és ez, ez egy területileg is ö, ö, megosztó jelenség. Nos, vegyük a brüsszeli régió demográfiáját. Nos, itt, itt fiatalodást találok, még Flandria öregszik és az EU lassabban öregszik, mint eddig. És egy ilyen kis országban, tehát olyan regionális demográfia léphet fel, ami egészen más, mint az átlag. A kohéziós politikánknak ezt is figyelembe kell vennie. Az öregedés az egyik új ö, feladatunk, kihívásunk, ugyanúgy, mint például a vidékfejlesztés. Na most ezeket a kérdéseket is ö, legitim módon kell kezelnie a mm, kohéziós politikánknak. A monitoringról is szó volt. Ezzel kapcsolatban új elképzelések születtek, nevezetesen, hogy a pénzügyi szabályzó rendszert is át kell írnunk. A kollégám, aki a költségvetési miniszter, majd megvizsgálja ezt, ami a regionális politikát illeti. Nos, a monitoring és az auditálási tevékenységet ezen a területen is fel kell futtatnunk. Tehát az inspekciós, a megfigyelő ellenőrzési rendszert is fejlesztenünk kell. Köszönöm szépen, Kelly úrnak adták át a szót. Ami a regionális politikát illeti, néhány héttel ezelőtt Mannheimban ö, vettem részt a kettes célkitűzése kapcsolatos rendezvényen, és az innováció, szociális felzárkózás és és e, egyéb a kettes célkitűzéshez kapcsolódó célokról beszélünk. Mannheimi területe régióban és az EU hasonló más régióin belül foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel. Nos, azon gondolkoztam, hogy hogyan tudjuk osztályozni a területeket. Tehát vannak ilyen tulajdonképpen mesterséges osztályozások, de a valóságban ugye a nyugat és a kelet között igen komoly eltérések vannak, tehát a mesterséges megközelítés miatt igazságtalan pénzelosztások. Például vegyük Galway-t, amelyik jóval szegényebb, gazdagabb, mint a a limeriki terület. Tehát szerintem inkább kerületek ként kéne beosztani a szegénységet, a gazdaság kategóriáit, nem pedig a jelenleg alkalmazott mesterséges módszereket alkalmazni. Köszönjük szépen. Madame Mokényi következik. Kedves miniszter úr, elnök asszony, kedves kollégák! feljegyeztem miniszter úr részéről, hogy ön szerint a kohéziós politika az önelégségük egyik prioritása. Értékelem, hogy ön azt mondta, hogy ez megkerülhetetlen a gazdasági fejlesztésben. Az első kérésem az, hogy mindig is eh, védtem az adminisztráció egyszerűsítését, az eljárások egyszerűsítését a strukturális alapokban. Hiszen ez az egyik legszebb európai politika, hiszen a szolidaritáson alapszik, hisze, és igazi kohéziót szeretne elérni, eh, társadalmi területi kohéziót egyaránt. Ez egy olyan politika, amely megmutatja azt, hogy Európa miről szól, megmutatja polgárainknak. Számos választás történt, ahol a részvétel nagyon szánalmasan alacsony, alacsony volt, és ez megmutatja, hogy a mi állampolgáraink milyen kevés értik Európát. A kohéziós politika ezt a, me- ezt a megértést fokozhatná, hiszen munkahelyeket teremtene. A kohéziós politikával összefüggő ö, dossziék nagyon, nagyon komplikáltak, és, és, el, és eltorzítják az erről alkotott képet. Nagyon negatív benyomást kelt a helyi hatóságokban. Annyira komplikáltak ezek az eljárások, Úgyhogy nagyon remélem ezt megérték, és szeretném felhívni a figyelmet erre, erre hiszen az, egy, az önök egyik prioritását osztjuk is, a bürokrácia csökkentését. Ennek érdekében elfogadtunk néhány jelentést is. A második dolog, amit el akartam mondani, a kohéziós politika az egyik legszebb európai politika, de veszélyben van, hiszen tudjuk, hogy ez a helyzet. Most olyan híreszteléseket hallunk, amely szerint leépítenek egyes projekteket párhuzamos közlekedési politikákat, párhuzamos munkahelyteremtési politikákat, ESA projekteket. Önnek mi a véleménye erről? Miként válaszolna ezekre a híresztelésekre? És végül szerencsés volt szerencsém volt részt venni az informális minisztériumi ülésben a toledói lakhatási helyzetről. Az volt a benyomásom, hogy a tagállamok mind tisztában voltak azzal, hogy mennyire alapvető kérdés ez Európában, azért, hogy igazi szociális lakhatási projektünk legyen. Önnek mi az elképzelése a lakhatási projektekben a következő hat hónapban? Köszönöm szépen. Ankoni úr, Ankoni asszony következik. Merci, Madame Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Először is a korlátozásokról. Ezt a kérdést három formában tettük fel. Feltette ezt a, feltették ezt a kérdést az agregátumokkal kapcsolatban, hogy milyen agregátumok teszik lehetővé, hogy meghatározzuk a növekedés. Hogy vajon a GNP megfelelő mutatója ennek? A válasz az, hogy a makro gazdasági agregátumokat kell gazdas, gazdagítanunk, hogy a növekedést meghatározhassuk. A második forma pedig a intézkedés típusát érintette, a kohéziós politikák intézkedéseit, hogy vajon csak régiókra vonatkozik, vagy lehetnénk-e proaktívabbak is. A válasz is hallottuk, az volt, hogy igen, lehet, hogy el kell mozdulnunk ebben. A harmadik limit a területekre vonatkozott, amikor a, a nagyvárosi politikák integrálását illető kérdésekről beszélünk, a területi határok, absztrakt jelenségek, olyan körzetek, választókörzetek. Ezért praktikusabb megközelítésre van szükség, meg kell néznünk, hogy mit teszi lehetővé azt, hogy egyértelmű korlátokat, határokat állapítsunk meg, amelyekre koncentrálhatunk olyan területre, amelyek valóban élő területek. Értettem én. Néha városokról beszélünk, amelyek lehet nagy, nagyon távol vannak egymástól, de nagyon hasonlóak. Ezért hasonlóak a mutatóik is. Egyetértek, a, ezt végig kell beszélnünk, Ma a párbeszéd megkezdődött. Az egyszerűsítésre vonatkozott a következő kérdés. Ahogy már korábban is mondtam, a politikánk egyik eh, handicapje az a tény, hogy nagyon sok érintetnek gyakorlatilag a misztérium körébe vész. A szakértők, akik végrehajtják, azok nagyon tehetséges emberek, de hogyha jövőbeni politikára van szükségünk, akkor meg kell néznünk, hogy ezt hogyan kell megvalósítani. Hiszen megvan rá lehetőségünk, és ez nagyon fontos, hogy rendelkezünk ezekkel a felhatalmazásokkal. És hogyha ugyanilyen szerepet szeretnének játszani ezek a hatóságok is, akkor végig kell gondolni, hogy miként lehet javaslatokat benyújtani a dolgok egyszerűsítésére. Lehet ez jogalkotási egyszerűsítés, vagy szabályozási egyszerűsítés. Ezeket az ellenmondásokat is életre kell keltenünk. Tehát, hogyha több ellenőrzés hajtunk végre, akkor is egyszerűsíteni kell. Nem szabad feladnunk. A komplexitás nem feltétlenül jelenti azt, hogy a rendeletek, a szabályok túl, túl komplexek, összetettek hiszen a mechanizmus maga lehet komplex, de hogyha azt használnunk kell, annak egyértelműnek kell lennie. Felmerült annak a szüksége, hogy megvitassuk azt, hogy a régiók miként a régiók és a helyi önkormányzatok miként fogadják el ezekkel a, ezeket a rendelkezéseket, amiket mi elfogadunk. Az egyszerűsítés tá, információt követel meg, és egyértelmű információt mindenek a tetejébe. Ez, ez a két kulcsa a mi sikerünknek. Köszönöm szépen. Hadd fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, akik részt vettek ebben a vitában, hiszen nagyon a témák nagyon széles spektrumát leve, lefe, lefettük, ezek érdeklik a képviselőinket, ezekben szeretnének részt venni. A kollégák nevében szeretném elmondani, hogy reméljük, hogy jól együtt fogunk működni a belga elnökséggel. Köszönjük, hogy eljött ide. Köszönjük, hogy meghívta a képviselőinket az ön által rendezett jövőbeni politikáról rendezett ülésre. Nagyon köszönjük az elnökségnek az együttműködést, és, és ezt tapsal is kifejezhetjük. We are, uh, Thank you also. Köszönöm szépen a magyarországi kollégáknak jelen, jelenlétüket. Kedves kollégák, most pedig a szavazás következik, és euh, euh, szeretném, hogyha ellenőriznénk, hogy működnek-e a kártyák, tehát euh, csináljunk egy tesztszavazást. Megnyithatjuk-e a szavazást? Megnyitom a szavazást. Kérem, szavazzanak, kedves kollégák! Még nem szavazott mindenki. Lezárom a szavazást, és úgy tűnik, hogy a rendszer működik. Ennek mindannyian örülünk. Igen? Mikrofon, mikrofon nem kaptunk. By the time you get it, okay. Figyelembe fogjuk venni az ön készfeltartását. A hatos rendi pont következik. A Madeira és az Azori szigetek autonóm régióba behozott egyes ipari termékekre a közös vámtarifa alapján alkalmazott autonóm vábtételek ideiglenes felfüggesztése. Három módosítás van. Szavazunk az első módosításról, ki támogatja, ki van ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosítás kitámogatja, kiellenzi tartózkodás elfogadtuk, Há hármas módosítás kitámogatja kiellenzi tartózkodás egyetemen elfogadtuk, tehát elektronikusan szavazunk az egész jogalkotási tervezetről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 38 mellett egy tartózkodott és még egy, tehát 39-en támogatták. Köszönöm szépen. Rátérünk a hetes napi rendi pontra. Luhász úr jelentését elhalasztottuk, tehát Georgios Tavrakakis jelentéséről foglalkozunk. Itt a szavazás egy kicsit bonyolultabb, mert számos módosítást kaptunk, és kompromisszumok is születtek, és az egyes számú kompromisszumról szavazunk most. Ki van mellette, ki van ellene? Tartózkodás, elfogadtuk akkor egyértelműen. Kettes számú módosítás ki van mellette, ellene? Tartózkodást el, elutasítottuk. Akkor most rátérünk a négyes számú kompromisszumra ki van mellette? Ellenem? Tartózkodás? Elfogadtuk. Akkor hetes módosítás. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? El, elutasítottuk. Nyolcas módosítás. Ki van mellette? Angorakis úrnak megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az én módosításom kompatibilis a szöveggel álláspontom szerint. Azt szeretném, hogyha ezt is szavazásra bocsájtos. Ki van ez ellen, hogyha nincs ellene senki, akkor a nyolcas módosítás ki van mellette, ellene tartózkodás, sajnos elutasították a, a Porakis úr, kilences, ki van mellette, tehát mód 9-es ellenem tartózkodás, ezt is elutasítottuk. 10-es módosítás, ki van mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. 11-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettes számú kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. akkor a hármas számú kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor 17-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy elfogadtuk. Senki nem akar ellenőrzést kérni. Elnézést, elfogadtuk. Akkor 21-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 22-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 23-as, mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk, ellenőrizzük, jó, akkor használnunk kell a szavazógépet, tehát a 23-ast ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, bezárom a szavazást, tehát 42 mellette, most tartunk a 24-esnél, tehát 5 számú kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik az négyes számú kompromisszum, elnézés, nem, bocsánat, hatosnál tartunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, akkor 34-es visszavonták, akkor most a végleges szavazásra térünk át elektronikus szavazással. Megnyitom a szavazást. Bezárom a szavazást. 39 mellette, egy ellene és kettő tartózkodás. Akkor most rátérünk. Jö, akkor lezártuk a szavazást. Lezártuk a szavazást, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szavazáson való részvételt. A akkor a 9-es pontra tévünk át, a kohéziós politika jövőjével kapcsolatos témánkra. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy múlt év novemberének elején a Regi Bizottság úgy döntött, hogy ezt az informális munkacsoportot létrehozza, és hát szeretnénk nyomon követni ennek a csoportnak a munkáját. Egy magas szintű munkacsoportról van szó, amely a bizottság támogatásával működik, és befolyásolja a jövőbeni kohéziás politikát, és szeretnénk javaslatokat kidolgozni a teljes régi bizottság számára a jövőbeni kohéziós politika döntéseivel, határozataival kapcsolatban. Tehát eddig öt ülésszakra kerül szor, és az ülések során eszmecserét folytatunk a bizottság magas szintű képviselőivel. Nagyon fontos vitákról volt szó, amelyben részt vett a magas szintű bizottság is és ezek a témák ugye mind a jövőbeni kohéziós politikával foglalkozik, a munkaanyagokat a régió bizottság minden tagja részére továbbítottuk, illetőleg a jegyzőkönyveket is továbbítottuk, és szeretném elmondani azt, hogy a több hónapos munkának megszülettek az eredményei, megszületett egy pozíciós papír, a jövőbeni kohéziós politikával kapcsolatban, és ez a dokumentum mutatja, hogy a témát megközelítőleg sem merítettük ki, de nagyon fontos azt is látnunk, hogy a frakciók elmondták a saját álláspontjukat a 2013-as utáni időszakra, és az, ha jól értettem, a munkát, eredményét, akkor sikerült egy megegyezésre jutni a frakciók között, és abban állapodtunk meg, hogy nem mélyülünk most el a részletekbe ezen a szinten, hanem a koordinátorok elé visszük ezt majd, illetőleg vittük június 21-én múlt hét péntekén a regi bizottság tagjai megkapták ezeket a munkaanyagokat, egyetértésüket kértük, és most szeretném megkérdezni a bizottság tagjait arra, hogy egyetértésüket tudják-e adni ehhez a munkaanyaghoz. Fölemelte a kezét. Szeretne hozzászólni, vagy egyetértését adni? talán Van Szerójúnak. Tehát jó lenne talán, eh, ha elhangozna az még egyszer, amikor ugyebár eh, ön adott nekünk némi információt, mert ma reggel ugye 9 órakor hallottuk ezt az információt, és ugye hallottuk azt, hogy a plenáris elé akarjuk vinni ezt a kérdést, ez nagyon fontos információt jelent ez, jelentene ez a jövőbeni vitákhoz. Ma reggel a bejelentéseimben tájékoztattam önöket a koordinátorok utolsó ülésen született döntésekről, Strasbourgban születtek ezek a döntések, és akkor úgy döntöttük, hogy a bizottság számára szóbeli kérdést fogunk feltenni a legfontosabb iránymutatókról és a legfontosabb kérdésekről, amelyek a jövőbeni kohéziós politikához kapcsolódnak, tehát szóbeli kérdésekről van szó az, els, az első októberi ülésen, és akkor úgy döntöttünk, hogy szülesen egy határozat tervezet, és a titkárság majd ezt eh, szét fogja osztani a szeptember 6-a előtti rendkívüli ülésszak előtt, és ez pontosan vissza fogja tükrözni annak a anyagnak a tartalmát, amelyet önök ma elfogadnak. Tehát ezt a pozíciós eh, papírt eh, voltaképpen egy lépést jelent a határozat felé, és majd akkor szavaznunk is kell a szóbeli kérdésünkről, amelyet ugye majd október elején fogunk feltenni. Tehát ez lenne akkor a célja a pozíciós papír felhasználásának. Az én általam írt levél kísérletében ezt a pozíciós papírt el fogjuk küldeni a bizottság elnökének és a parlament elnökének is, és Hán biztos úrnak és, és rajta lesz majd a web oldalunkon is. Tehát mindenki számára hozzáférhető, aki, aki rámegy a mi weboldalunkra. És arra kérem önöket is, hogy önök is használják fel a saját egyéni munkájukban ezt a pozíciós papírt a saját csatornaikon keresztül, mert abban a pillanatban, hogy el tudjuk fogadni, akkor ez nyilvánosságra kerül. Amber úr? Tehát elfogadjuk ezt a dokumentumot, dolgoztunk rajta, köszönöm szépen a kezdeményezést az ön részéről. Tény az, ugyebár, hogy ennek alapján szeptember elején lesz majd esetleg lehetőségünk arra, hogy módosításokkal éljünk, vagy megszületik egy határozat, amelyet a régi ugyebár elfogadott. Tehát ez egy nem egy túl egyszerű konszenzus, tehát ne, kell, ne bonyolódjunk azután még egyszer szavazásokba vagy vitába az egyes részletekkel kapcsolatban. Tehát ez nem az utolsó perc, hogy valaki mondjon valamit ezzel kapcsolatban, de felhívom a figyelmet, hogy van rá lehetőség. Tehát most mindenki aktívá válhat. Jó azt hiszem, hogy mindenképpen beszéljünk, hogyha még vannak nyitott kérdések. Senkit nem akarok korlátozni a véleményének a kinyilvánításában, de majd szeptemberig el kell jutnunk egy bizonyos szintre. Tehát szeptember 6-án lesz egy vita a határozat tervezethez érkezett módosításokkal kapcsolatban, amit megkapunk ugyebár a titkárság részéről, megnyitjuk akkor a módosítások vitáját, erre lesz idő, és a második ülésünkön szeptemberben tudunk szavazni, mert szeptemberben lesz egy külön ülésünk is, tehát egy második extra ülésünk is, amiben aztán tudunk ezzel foglalkozni. És Angurakis szeretne valamit mondani, és akkor Goodman úr, illetve Angulagis úr is még egyszer. Köszönöm. Mint tudja, nekünk fenntartásaink voltak a dokumentummal kapcsolatban, és ezeket fenn is tartjuk. Nem tudom, hogy hogy lehetne ezt figyelembe venni. Ettől függetlenül egyetértek az eljárással, és lehet, hogy majd szeptemberben nyújtunk be módosítókat, amikor a megbeszélés lesz. A közös állásponttal kapcsolatban nagyon fontos, hogy a fenntartásokat is ugye figyelembe vegyék. Köszönöm szépen, Angorakis úr. Mindenkit emlékeztetnék, hogy Angorakis úr nem vesz részt a Eh, munkacsoportunk munkájában. <clears throat> Tehát nem is fogja aláírni nyilván a dokumentumot, de természetesen örülünk, hogyha az ön benyom, benyújtja a módosítóit ö, eh, szeptemberben. Nos, ugye ez egy, nem egy eh, ez nem egy ö, ö, bizottsági dokumentum, hanem csak egy munka ö, okmány, mert ha nem így volna, akkor ö, egész más eljárás lenne. Nagy ö, megtiszteltetés ö, önök számára, az egy jól végzett munka, de nem értem, hogy mi az, hogy endorse, mit jelent ez? Tehát ez egy, ez egy munkaokmány, ezeket ö, most el kell fogadni, el kell fogadni, jóvá kell hagyni. E, az nem járja, hogy önök e, készítenek egy dokumentumot, és aztán a bizottság elé teszik, hogy tessék elhagyni, e, illetve elfogadni. Amennyiben ez egy bizottsági papír, akkor minden sorra külön ö, szavazni kell. Egyébként nem fogadható el ez az eljárás. Lehet, hogy egy kicsit kicsit huncut vagyok, de ön nem végezte el a politikai csoportban a munkáját, teljesen világosát tettük a üléseink során, hogy a munkacsoportban dolgozunk, és a koordinátorok ugye jelen vannak, kivéve egy csoportot, egy frakciót, és megállapodtunk a frakciókon belül, hogy ö, ezt a dokumentumot, ami nem formális dokumentum, ezt a Regi bizottsággal elfogadtatjuk, hiszen a politikai frakciók között teljes az egyetértés. Tehát ez egy olyan dokumentum, amely a Regi bizottság ö, tagjainak a véleményét tükrödik. Nem tudom, hogy ezen kívül milyen munka ö, folyt, tehát a munka csoport által ö, elkészített dokumentumot jóvá hagyta a bizottság. Nos, az SND csoporton belül mi ö, mögé állunk annak az öt gondolatnak, hogy szeptemberben ö, gyakorlatilag már egy állásfoglalás szintjét fogja el foglalni ez a dokumentum, és valóban mi a horizontális munkacsoportokban elláttuk a munkánkat, elvégeztük a házi feladatunkat, tehát így ez rendjén van. Jó, tehát akkor, ha senki más nem akar hozzászólni, akkor feltételezem, hogy ezt a dokumentumot jóvá hagyta a Regi Bizottság nagy része, Lambert, tessék. Igen, talán jó lenne, hogy írásos eljárásrendünk lenne, hogy világosá legyen azok számára, akik nem pontosan látják, hogy mi ez az egész. Tehát ez egy alap, most tudomásul vesszük, és szeptemberben már állásfoglalás lesz belőle, és azután politikailag hozzányúlhatunk, de talán ezt le kéne írni, hogy világos legyen. Tehát akárhogy is van, az a lényeg, hogy papíron legyen ez az eljárásrend. Sajnos nem halljuk most, mert Nos, én csak annyit akarok elmondani, hogy a jelenlevők nagy többségben elfogadták, vagy jóváhagyták, vagy támogatták ezt, a, ezt az okmányt. Köszönöm szépen. Tízes napirendi, tízes napirendi pontok. Súrján úr itt van? Akkor mit csináljunk? László jön? Nem tudják? Itt kéne, hogy legyen, de nincs itt. Akkor most átugorjunk, ameddig László el nem jön, meg nem érkezik, és akkor a 11-es pontra térünk át. Allen Kadek előadása a kutatási keretprogramok végrehajtásának egyszerűsítéséről szóló dokumentumról van szó. Monsieur Kadek Te Kadek úrnak a, az előadása következik. Köszönöm, kedves kollégák! Az Európai Bizottság közleményének követően, a keretű program elfogadását illetően az ITRE kollégák egy saját kezdeményezési jelentést akartak kiadni, és azt gondolják, hogy azt gondolják, hogy politikai jelentősége van, hiszen a tanács októberben vitatja meg a kutatásfejlesztési innovációs programot, ezért nagyon fontos, hogy a parlament erős véleményt fejezen ki. Kavaló asszony az ITRE előadója, és a jelentést szeptember 30-án szavazzák meg. A mi bizottságunknak véleményt kell benyújtania, az én megtiszteltetésem az, hogy ezt a véleménytervezetet most önöknek benyújthatom. Nagyon örülnék mindenféle módosításnak azért, hogy a vélemény egyértelműen jelezze a Regi Szakbizottság álláspontját. A kutatás, fejlesztés, innováció központi szerepet játszik az Európai Unió a legnagyobb kihívásaiban, a gazdasági növekedésben, a stabilizációban, a munkahelyteremtésben, mindegy, ezek részei a programnak, az, az EU 2020-as stratégiája szintén hangsúlyozza a kutatás fej, fontosságát, az Európai Unió különféle eszközökkel támogatja ezt. A legfontosabb a hetedik keretprogram, amely több mint 50 milliárd eurót helyez ki alapvető kutatási programokra, fejlesztési tevékenységekre a 2007-2013-as periódusban, és több milliárd eurót költünk majd a regiós, regionális kutatási programokra. Ezek meg megvalósítása nagyon komplikált, de erre majd visszatérek hosszadalmas és komplikált, amely visszafog bizonyos kutatási programokat, amelyeknek flexibilitása van szükségük azért, hogy az eredményekből konkrét innovációk legyenek. Ezért technikai egyszerűsítéseket javaslunk a hetes keretprogramban, például a pályázati eljárásokban, az elszámoltatási módszereket nemzeti és euró szinten harmonizálni, Eh, átlagos költségeket szeretnénk elérni, és végül fokozatosan szeretnénk bevezetni az eredmény alapú finanszírozását. Nagyon örülnék ezeknek a javaslatoknak, hiszen ezek lehetővé teszik, hogy eh, megkönnyítsünk olyan a hetes keretprogram projektjeit, ezért a kutatásfejlesztési eszközök e- egyszerűsítése az Európai Unióban eh, felfele irányuló egyszerűsítést is irányú és megkíván ez a kohéziós politika tapasztalatain alapul, konkrétabban a hetes keretprogram és a strukturális alapok különféle politikai és gazdasági célokat szeretnének elérni, ezért ez, ezeknek a különféle politikáknak nem kell túl sok harmonizáció. Az én véleményem szerint örülnénk kell a regionális politikai aspektusoknak és a hetedik keretprogram egyszerűsítésének. A bizottságunk sokan, sokat vitátkozott a kohéziós politika egyszerűsítésének igényéről, eh, amelyről korábban is beszéltünk, ezért mélyebben kell elemeznünk a 2013-at követő periódus eh, következményeit. A viták az átláthatóságról, a, a, az alapok felhasználásának hatékonyságáról van szó, szól, és a kedvezményezettek átláthatóságáról. Amikor ezt átgondoljuk, akkor van egy jó gyakorlatunk a strukturális alapokban, tehát megkérném azokat, akik a hetes keretprogramot vezetik, hogy fogadják el ezt a gyakorlatot a kutatás egyszerűsítése érdekében hiszen ez bemutatta, hogy mennyire hatékony, és ezt példaként kell elfogadni más szakpolitikáknál, ahol az alapokat a kedvezményezeteknek kifizetik. Ugyanezen logika, logika alapján nagyon támogatnám Nisztelrooy kollega következtetéseit, aki szinergiát kíván a különböző kutatásfejlesztési programok finanszírozásában hogyha különböző eszközök, különféle eszközök célokat szeretnének elérni, akkor szinergiára van szükségünk a strukturális alapok programjai között. Az európai jogalkotás azt írja elő, hogy a strukturális alapok társfinanszírozása nem nyitják meg más közösségi programok finanszírozásának. Ezen, ez, ez mindenki számára egyszerűvé tesz az életet. Ennek ellenére jó lenne, hogyha jobb, több profitot nyernénk a jogalkotásból oly módon, hogy különféle eszközöket, egymás kiegészítő projekteket kombinálhatnánk integrált megközelítés céljából. Módosítást fogok benyújtani a könyvvizsgálati szerepek harmonizálása érdekében, amely az egyes kedvezményeket támogatják jogi biztonságukról, de az azt is jelenti, hogy csökkenthetjük a hiba arányt az egyes projektekben, amely egy nagyon fontos kérdés számunkra. A hetes keretprogram és a strukturális alapok számos közös e- alapelven alapulnak, mint például a társadalmi partnerségek, amely egy jó vezetőségi követelményt támít, annak értelmében, hogy a hosszú távon is tisztában, tiszteletben tartsák az alapelveket. A regi bizottságban mi tudjuk, hogy a különféle regionális politikák különféle partnereket vonnak be, akik pénzügyileg nem kitettek, külön nehezítőkben, mint a mostaniak is, gazdasági hanyatlás idején felidézném, hogy a társfinanszírozásnak kell az alapernek maradni, és az erőfeszítéseken osztozni kell. Ezért az irányító, a, a hetes keretprogram irányító hatóságait felszólítom, hogy a jó kormányzás alapelveit fogadják el, ezek teszik lehetővé a sikert. A hetes keretprogram nem decentralizált a régiókra, az Európai Bizottság szolgálatainak van a hatalma arra, hogy e, ezeket a döntéseket és a megvalósítást végrehajtsa. Ez a különböző célok tekintetében logikus, de regionális szinten leginkább lehet fejleszteni, stimulálni a kutatást, fejlesztést, hiszen ott vannak az egyetemek, a kutatási hatóságok és hivatalok, KKV-k, valamint a helyi hatóságok és helyi szinten klasztereket lehet kialakítani, amelyek aztán megteremtik a különböző érdekeltek szinergiáját, kezdve az alapvető kutatástól, haladva a piacra kerülő termékekig anélkül, hogy a hetes keretprogram vezetését átalakítanánk, azt, azt javaslom, hogy ezt a dimenziót nagyobb figyelembe vegyék. Tisztáznunk kell a hetes keretprogram célkitűzéseit, szerintem az egyetemeknek kell hatást gyakorolniuk a gazdasági tevékenységekre, Eh, az európai munkahelyteremtésre, nem pazarolhatjuk az adófizetők pénzét olyan projektekre, amelyek nem, segí- nem serkentik a versenyképességet. Véleményemben azt is elmondtam, hogy a hetes keretprogram olyan projektekre koncentrál, nagyívű projektekre, amely nagyszerű dolog, hiszen ezeknek a projekteknek a dinamizmusa eh, pozitív hatással bír az egész Európai Unióban, függetlenül attól, hogy mennyire fejte, fej, mennyi fejlesztést értek el tudományos szinten. Ez kiegészíti a kohéziós politika megközelítését, amely egyensúlyt keres, teremt az egész EU-ban, és a, teri- és a területi kohéziót ki kell egészíteni eh, jelentős cél, célzott eh, eh, programokkal, kutatási programokkal, kiválósági központ, központokkal az egész Európa, e, Európában. A hetes keretprogramnak biztosítania kell a versenyképességet és a kiválóságot az egész Európában. itt rében Cavalier úr másik állásfoglalás fogadott elő azt mondja, hogy őt aggasztja az eredmény alapú megközelítés, vagy tudományos alapú megközelítésnek örülne jobban. Szerinte az eredmény alapú megközelítés kedvezőtlenül befolyásolja az elvégzett kutatásokat, de ezzel én nem értek egyet. Személyesen én jobban kapcsolódom a, hatékony, a hetes keretprogram hatékonyságának elvéhez Szinergiát kell keresnünk a strukturális programok között, de azt nem kell összekevernünk azokkal a célkitűzésekkel, amelyek eltérnek. A keretprogram a kiválóságot célozza meg, a strukturális alap pedig a strukturális kohéziót szeretné elérni ezek persze egymást kiegészítik. Most van lehetőségünk arra, hogy hozzájáruljunk ehhez a véleményhez olyan módosításokkal, amelyekben a kollégák elmondják véleményük, és ezért erős üzenetet küldhetünk az ITRE bizottságnak. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a véleménye, hogy ez a vélemény az regélybizottság bizottság véleményét kell, hogy tükrözze, ezért a módosításoknak legyen konkrétaknak kell lenniük, az üzenetünk egyébként felhígul akkor, hogyha hatáskörükön túlnyúlunk. Tehát, kedves kollégák, azt kérem, hogy ezt egyik figyelembe. A regi szemszögéből kell ezt megvizsgálnunk, és én nagyon szívesen rendelkezésre állok önöknek és az árnyék előadóknak, hogy konstruktívan tudjunk hozzájárulni ennek a politikai nagyon fontos munkához. Uh, akkor most megnyitom a vitát, és Gutman úrnak megadom a szót. Gutman úrnak először. Hogyha megnézzük ezt a javaslatot, hogy a regime hogyan tudna ehhez hozzájárulni, akkor alapjában véve én egy teljesítmény alatti munkát látok tehát amit ebben az évben 2010-ben ki fogunk fizetni kutatásra, ezt, ezt tehát több mint 600 milliárdot kevesebbet fizetünk ki, tehát mínusz 13 százalék, és, és 2009-ben 0,8 százalékkal kevesebbet fizettünk ki, mint az előző évben, és 2011-ben pedig kevesebb lesz ismételten ez a pénz, mint az előző pénz. Tehát ez nem elközelezettséggel foglalkozik, hanem kifizetésekről. Azt hiszem, hogy ez egy alacsony teljesítményt jelent, alábecsüli a kutatásfejlesztési jelentőségét, és úgy gondolom, hogy a végül is nem fizetik ki ezeket a pénzeket, azért, mert ezekhez a pénzekhez nem lehet hozzáférni. Tehát, és ez egy nagyon komoly kérdés. A második pont, hogy nem tudom, hogy mi a kollégák véleménye, de én úgy látom, hogy nincs semmilyen koherencia a szociális alap koherenciája vonatkozásában és a regionális alapok vonatkozásában. Tehát nincs összefüggés, nincs együttműködés. Megkérdeztem a biztost, de nem láttam semmilyen dokumentumot, munkaanyagot, amely a kooperációról eh, szólt volna hogy a kohéziós alapokban kifizetett pénzeket, illetőleg a szociális alapokban kifizetett pénzeket, ezek hogyan kapcsolódnának a kutatás fejlesztési kérdéséhez. Ez az egyik oka annak, hogy itt két különféle dologról, párhuzamosan futó pályáról van szó, és nem látom a összekötő elemeket. Tehát a számok azok pedig eh, tények, eh, és eh, talán ezzel is foglalkozhatnánk az anyagunkban. Köszönöm szépen, további hozzászólás. Madame Kalembach asszonynak adnám meg a szót. Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy ez a jelentés és az elhangzottak nagyon fontosak ugyanis mi alapvetően egy regionális bizottság vagyunk, és ugyebár a régiókkal foglalkozunk munkahelyek teremtésével, fenntartható fejlődéssel regionális szinten, és úgy gondolom, hogy ez összefügghet az egytrével is a véleményem az, hogy itt van egy alapvető kérdés, amely a kutatás fejlesztéssel foglalkozik, és van egy, és természetesen az innováció itt is szerepet játszik. Tehát bizonyos forrásokból kapunk anyagi pénzeket, tehát ezt befektetjük az innovációba, ebből tudás születik, ebből ismételten pénzt lehet teremteni, tehát éppen ezért van szükség regionális szinten kutatási központok létrehozására, mert ezek azután további forrásokat tudnak megteremteni tevékenységük révén. A nagyon fontosnak tartom a kis és közepes vállalkozások hozzáférését ezekhez az alapokhoz, hogy ők is le tudjanak hívni pénzeket. Tudjuk, hogy a nagy kutatási intézmények jól tudnak már bánni a bürokráciával, viszont a kis és közepes vállalkozásoknak ez időnként problémát szokott jelenteni. Tehát amikor itt az eredményorientált megközelítésről beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy ha csak ezt tekintjük szem előtt, akkor ez mindenképpen megnehezíti a dolgunkat, ugyanis tekintettel kell lennünk azokra, akiknek ez egy kockázatosabb vállalkozást jelent. Ezen túlmenően, ugyebár sokat tárgyaltunk a különféle támogatást igénybevevő szervezetekkel, főként Ausztriában természetesen, akik sokszor visszariadnak attól, hogy pályázzanak, mert szembesülnek a bürokráciával, rendkívül bonyolult költségtáblázatokat kell összeállítaniuk, tehát hogyha van már egy komputeres szoftverem, akkor ebbe már ezt alig tudom használni ezekhez a, bürok, ezekhez a bürok bürokratikus elvárásokhoz, és sokszor új szoftvereket kénytelenek vásárolni, és hát ez visszarettenti őket a részvételtől. Köszönöm szépen, én is szerettem volna mondani röviden. Köszönöm szépen. Kárt Rajtelnek adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégának és kollégák, én is tudok csatlakozni az előttem szóló kolléganőm véleményéhez a kutatásfejlesztési programokkal kapcsolatban, hiszen egyre inkább látjuk azt, hogy a pályázók, különösen, hogyha a kis és közepes vállalkozókról van szó, akkor ez egyre nehezebb ügyé válik tehát szeretném megkérdezni, hogy az, úgy ugye már az ITRE is foglalkozik ezzel, hogy szükség van egységes pályázati kritériumokra és folyamatra, ugyanis sokszor halljuk azt, hogy a bürokratikus igény most már egyszerűen meghaladja az ő lehetőségeiket, tehát szükségünk van egy egységes módszer kialakítására, ami világos és mindenki számára érhető, és függetlenül attól, hogy egy kutatási keretprogramban pályáznak, vagy egy CIP programban pályáznak, én feltétlenül szükségesnek tartanék egy egységes eljárás kidolgozását. Köszönöm szépen, Karimad Ellis asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen Kadek úrnak a anyagát és előadását. Lenne néhány kérdésem módosításokkal kapcsolatban. Először is úgy gondolom, hogy szükségünk van a következő tervezési időszakban néhány prioritásra való fokozott odafigyelésre tehát intervenciókra lesz szükség bizonyos területüken, például a regionális fejlesztés területén és különösen, ami a megújuló energiaforrásokat, energiatakarékodást, energiahatékonyságot illeti épületek vonatkozásában. Tehát erre, ezekre születtek különféle eh, direktívák, és ezeket meg kell valósítani, tartalommal kell megtölteni tehát látnunk kell előre az, hogy mi történik az innováció oldal. Szükségünk van a fenntartható, konkrét innovációra, rajlásuk a konkrét eredményeket. Úgy gondolom, hogy elérkezett az ideje annak, hogy mindezeket figyelembe vegyük a tehát a környezeti hatások, a szociális, társadalmi hatásokat is figyelembe kell vennünk a, társadal, a társadalmi vonatkozásokat nem veszik kellően figyelembe, vagy nem annyira veszik figyelembe, mint amennyire azok megérdemelnék ezt egyre inkább terjed a globalizáció, és ez is hatással van a mi politikánkra. Beszélnünk kell erről, tehát innovációról beszélünk, és egyelőre cégszintről beszélünk, de hogyha meg akarjuk érteni a mai világunkat, akkor látjuk azt, hogy a társadalmi vonatkozások is nagyon fontos szerepet játszanak, és nem szabad azt elhanyagolni. És szeretném még rámutatni az innováció és a szociális integráció közötti kapcsolatra. Én ezt egyszerűen hiányolom. Tehát a mi megközelítésünk foglalkozik a kohézióval és egy ebbe integrált szociális megközelítéssel Éppen ezért kell közösségi szinten megvalósítanunk ezeket a programokat. A programoknak az a fő célkitűzése, hogy ne csak az innovációt támogassuk, hanem a kedvezőtlen szociális helyzetben lévő régiókat is támogassuk ezzel párhuzamosan. Gondolok itt konkrétan a szak oktatásra, szakoktatásra. Nagyon sok nehéz helyzetben élő ember él ezekben a régiókban, akik egyre inkább, akiket egyre inkább sújtanak a társadalmi, szociális különbségek. Tehát Eh, szükségünk van arra, hogy vonzóbbá tegyük a mobilitást, a fenntarthatóságot, tehát mindazokat a témákat, amikről beszélünk. Majd ezzel kapcsolatban majd módosításokkal fogok élni. Remélem, hogy ez segíteni fog, és remélem, hogy figyelembe fogják ezeket venni. Tehát a kutatás eh, ma egy olyan terület, eh, amelyet természetesen teljes körűen támogatni kell, ezt nem is kérdőjelezi meg senki se, de szükségünk van arra, hogy hogy ebbe a munkába az összes kutatási központok részt tudjanak venni. Köszönöm szépen. Kérem. E, először is gratulálok az előadónak. Két dolgot jegyeznék meg. A klaszter megközelítés abszolút fontos, máskülönben hatalmas területekre koncentrálunk, és semmi nem keletkezik belőle. A egyszerűsítés az a másik kérdés, ami nagyon fontos. Nagyon sokan, akik pályáznak ezen a szinten, nem ismerik a bürokrácia útjait, módjait, útvesztőit, tehát rengeteget kell tennünk a, a, a bürokrácia egyszerűsítésért, és akik ugye döntenek a, a finanszírozásról, tudomásul kell, hogy vegyék ezeket az igényeket, és arra is oda kell figyelnünk, hogy a megfelelő helyekre kerüljön, kerüljenek ezek a pénzek, mert ha innovációval és eh, kutatással nem támogatjuk meg ezeket a projekteket, akkor csak eh, vesztegetjük a pénzt. A finanszírozást úgy kell szekcionálni, hogy eh, csak akkor kapja meg a teljes összeget a pályázó, ha valóban leszállítja a megígért terméket, és am, a, amilyen százalékban nem, annyi százalékot vonjunk vissza a pénzünkből. Így lehet csak innovatív módon fenntartható ö, ö, munkahelyteremtést megvalósítani. Köszönöm szépen. Ha nincs több, akkor Kadek úrt kérném föl, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre. Köszönöm, elnök asszony. Először is nagyon örülök. Örömmel láttam, hogy a kollégákat mennyire érdekli a téma. Ez persze nem lepett meg, hiszen számos módosítást is be fognak nyújtani, eh, amelyben megjelenik mindaz, amit ma elmondtak. Aztán majd ezeket megvitatjuk. Az egész eredményközpontúsági kérdés ebben van egy megosztó pont, amit meg kell vitatnunk, és megnézzük, hogy ez hogyan kerül, kerül át a módosításokba, amelyek közül néhány lehet, hogy csak vélemény szintén, szintjén marad, így tudunk majd egyes, egyensúlyt, kompromisszumot elérni a vélemények és a jelentések között. Ezért köszönöm szépen a írásos megjegyzéseket. Kedves kollégák, a módosítások benyújtításának határidejét július 22-én délben határoztuk meg, tehát tíz napjuk van még. Azért, szeretném, mert szeretném, hogyha a regi nevében ezt szeptember 6-án elfogadnánk, tehát ne felejtsék el ezt az időpontot. Most pedig visszatérünk a tízes napi rendi pontra. Látom, hogy Súrján László itt van köztünk azonnal meg is adjuk neki a szót, hogy röviden mutassa be az jelentését. Parancsoljon! Köszönöm, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Mindenek előtt engedjék meg, hogy néhány információt adjak arról, hogy hogy is áll a 2011. évi költségvetés jelen pillanatban. Az tanács eredeti munkarendje szerint a mai napon kellett volna az ECOFIN-nak véglegesítenie a tanács véleményét az Európai Bizottság által beterjesztett javaslatról. Ez azonban nem történt meg, és az, hogy nem történt meg, ennek az az oka, hogy a Lisszaboni szerződés életbe lépett. Az a helyzet ugyanis, hogy egy ilyen jelentőségű anyagnál noha nem hagyományos értelembe vett törvényhozási akcióról van szó, a nemzeti parlamenteknek eh, kell hadni egy 8 hetes időtartam időt arra, hogy reagálni tudjanak a véleményüket, ha van, megküldjék. Ez a 8 hét azonban nem akkor kezdődött, amikor a bizottság, Európai Bizottság nekünk átadta az anyagot angol nyelven, hanem akkor, amikor az összes nyelvi fordítást az Európai Bizottság hivatalossá tette. Ez pedig csak most volt nem régen. Ezért augusztus eleje előtt nem várható a tanács hivatalos véleménye. A mi munkánkat azonban ez érdemben nem fogja befolyásolni, mert az a koreper ülésén világossá vált, hogy megvan a tanácson belül a kétharmados támogatottsága az egyébként már általunk ismert vélemény mögött, ezért írásbeli döntés fog csak születni a pénzügyminiszterek részéről. Nos, mit hozott ez a tanácsi vélemény a mi számunkra? Ez a következő kérdés, amit meg kell beszélni. Sok jót nem hozott nem hozott sok jót azért, mivel érthető módon a tagállamok a saját gazdasági nehézségeikből indulnak ki, és ez két ponton érinti az európai költségvetésnek most általunk tárgyalt részét. Az egyik egy általános pénzhiány, magyarán minél kisebb végösszegű költségvetésben érdekeltek a tagállamok, ezért ezt lefele kívánják nyomni. A másik, ami egy kicsit specifikusabban már miránk vonatkozik, a tagállamok saját magukról azt mondják, hogy a szükséges nemzeti hozzájárulás sem áll rendelkezésre, ezért a kifizetések 2011 folyamán kisebbek lesznek annál, mint amit, a tanács, amit az Európai Bizottság beterjesztett. Meg kell mondanom azt, hogy nekünk itt a Régiófejlesztési Bizottságban erről lehetőséghez képest egységes és határozott véleményt kell formálnunk. Maguk a tagállamok sem teljesen egységesek a helyzet megítélésében, mert vannak nehéz gazdasági helyzetben lévő országok, mint például az enyém is, amelyik azt mondja, hogy ha valamire akkor erre a nemzeti hozzájárulásra előtereszt ter- teremtem a pénzt, mert másképp fejlesztést nem tudok indítani, csak európai segítséggel. És ez nem különlegesen magyar vélemény, ez több más, éppen nehéz helyzet, a többieknél nehezebb helyzetben lévő tagállam is osztja. Én tehát azt javaslom, hogy bármit mondjon majd a végén az Európai Parlament, Nekünk, mint Régiófejlesztési Bizottságnak ki kell állnunk a alapjaink az Európai Bizottság által beterjesztett összege mellett. A kollégák emlékeznek, régen ezt úgy mondtuk, hogy back to the PDB, vissza az előzetes költségvetési tervezethez. Most már más a terminológia, de a lényeg talán nem változik. Ugyanakkor, ha ezt a csatát véletlenül elvesztenénk, már most rendelkezésünkre áll az Európai Tanács által tervezetként beterjesztett ígérvény, ami arról szól, hogyha a megállapított keret a régiófejlesztési bizottság, a régiófejlesztési alapoknál, kohéziós alapnál nem lenne elegendő, akkor a tanács egy módosított költségvetés formájában kész a szükséges pénzeket megadni. Csak fölhívom arra a figyelmet, bár ezt inkább a nemzeti kormányoknak kell elmondani, hogy eh, az utolsó negyed évben, az utolsó hónapokban persze ez a dolog már nem működik. Eh, ha tehát csak az év végén nyújtják be a tagállamok az igényeiket, az bizony a következő évi kereteket fogja terhelni, mint ahogy ez idén is történt. November végén, decemberben jött 2009-ben sok igény, amit szépen jogszerűen átcsúsztattak az idei évre. A mi számunkra a bizottság által, az Európai Bizottság által beterjesztett javaslatok tulajdonképpen elfogadhatók, és én nem mondom, hogy végeztem már az elemzéssel, de belenéztem a tanács javaslatába is. Látható, hogy a tanács egy eh, nagyon végiggondolt taktikát alkalmaz. Csökkenti a kereteket az említett okok miatt, de ez a csökkentés 2010-hez képest még mindig emelkedést jelent. Miért? Ha 2010 alá menne, akkor a parlamentnek nem lenne érdeke a megegyezés, mert akkor a 2010-es számokkal azok egy ével működne tovább az Unió, addig, amíg egy újabb előterjesztés a bizottságtól nem érkezne. Mi tehát ebben az esetben nem lennénk érdekeltek a megegyezésben. De mihelyt akármennyivel a 2010-es fölött vagyunk, a érdekeltségünk a megegyezésben megáll. És úgy látom, hogy ebbe az irányba mennek a dolgok. A tudomásom szerint, vagy amennyire láttam, a nyelvi fordítások az opinionról mind elkészültek, nincs akadálya tehát annak, hogy a tisztelt eh, kollégák, koordinátorok módosító indítványokat terjesszenek be. Én magam egy olyan eh, módosító indítványra gondolok, amit ha az elnök asszony hozzájárul, az utolsó percben terjesztenék csak be, ami összefoglalná a koordinátorok véleményére támaszkodva az összes olyan pilot projektet, amely bírja a bizottságnak, mint olyannak a támogatását. Célszerűnek tartanám ezeket a pilot projekteket föl is sorolni a javaslati részben, és ezért a koordinátoroknak a kialakított véleménye alapján gondolnám ezt a fölsorolást eh, megejteni. Ez nem érinti azt, hogy az egyes képviselők által beterjesztett pilot projektek jogilag nem lennének érvényesek, de azt szeretném mondani, hogy körülbelül ötszöröse az összes igény, ami írásban beérkezett, most nem csak a régiófejlesztésről beszélek, hanem a költségvetés egészéről, ötszörös igényt fogalmaztak meg a képviselők, már most, erről megjött a bizottság véleménye, egy munkadokumentumban össze vannak foglalva a Regiófejlesztési Bizottsághoz tartozó események, ezeket most ütköztetnünk kell az Európai Bizottság végrehajthatóságról szóló véleményével. Vannak átdolgozási javaslatok, a nyár folyamán ezeket is meg kell tenni. A benyújtott nagyszámú anyag mellett én titokban remélem, hogy sok új javaslat nem fog szeptemberig érkezni, de ha valaki mégis ilyenre szánja rá magát, az eh, majd az elnökasszony által kihirdetett időig nem csak tegye meg, hanem lehetőséghez képest hozzám is juttassa el, hogy megpróbálhassam a koordinátorok ülését előkészíteni egy megfelelő előterjesztés formájában. Eh, tisztelt elnökasszony, ennyiben gondoltam eh, beterjeszteni a véleményemet és a néppárti koordinátorok úgy tekintették, hogy ez egyben a néppárt véleménye is, tehát ennyivel gyorsítani tudjuk a vitát. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Thank you very much, Köszönöm szépen. Godmanis úr szeretné átvenni a szót. Elnézést, hogy ilyen sokat szólok hozzá ma. A költségvetési csoport árnyék előadójaként szeretnék szembehelyezkedni Súrján képviselő véleményével, hiszen mi a tanács javaslata? A tanács azt javasolja, hogy vágjuk vissza kifizetéseket. Az elkötelezettség nulla lesz, de a kifizetések szerint a tanács azt javasolja, hogy 1,075 milliárdot csökkentsünk. Ez azt jelenti, hogy ha a struktúrát nézzük meg, miként csökkentik, minden egyes alap, főleg a regionális alapok, például a szociális alapban 120 milliót csökkentenek, a regionális szociális alapban 129 milliót, és a regionálisban 329-et. Eh, Súrján úrnak igaza van, a egymilliárdos milliárdos csökkentés után a pénz még mindig magasabb lesz, mint 2010-ben. De a gond az, hogyha megnézzük a 2010-es és 2009-es adatokat, ezek nagyon alacsony felvételi arányok voltak, mint a korábbi pénzügyi szakaszokban, a pénzügyi válság miatt is. A gond az, hogy az országok most egyre többet szeretnének, egyre jobban szeretnének eh, kipotolni azt, amit elvesztettek a válságban. A tanács szerint vannak tartalékok, és ez a mi legfontosabb véleményünk, hogy ezzel egyetértsünk-e vagy sem. Ez itt a lényeg. A legnagyobb problémánk az, hogy az országok eh, fejleszteni akarják a felvételi arányt, eh, mert ez négy és fél évre növelné azt. Most pedig kifizetéseket szeretnének felhalmozni, a kumulatív kifizetések és a kumulatív elkötelezés között az a különbség, hogyha az egész alap 100 milliárdról szól, tehát nagyon nagy hiány van e ebben az öt évben. A tanács csökkenteni akarja az alapokat, a mi bizottságunk szerint egy kérdés van csak, egyetértünk-e vele, hogyha nincs más választásunk, vagy azt mondjuk, hogy ez túl sok. És ők semmiféle információt nem adnak arról, hogy mit csinálnak, csak annyit mondtak, hogy a rendelkezésre álló információ szerint mi azt javasoljuk, hogy 1,0875 milliárddal csökkentsük ezt az alapot, ez az egyet, e, ezt kell most itt megbeszélnünk, és elmondjuk azt, hogy vajon egyetértünk, vagy kisebb csökkentéssel értünk egyet, vagy egyáltalán nem értünk egyet. Köszönöm szépen. Egy magyarázatot fűznék hozzá. Gudmanis szúr hozzászólásához. Meg kell érteniük, hogy az Európai Bizottság javaslata a tagállamok előrejelzésén alapszik, és a bizottság um, lehetséges kifizetéseket csökkenti, ezért az eredeti javaslat már alacsonyabb, mint az, amit az országok benyújtottak, tehát a tanács további csökkentést javasol a tagállamok előrejelzéséhez képest. Tehát Súlyán László javaslata az, hogy visszatérjünk a bizottság javaslatához, ez egy nagyon jó, igazolható javaslat. Mihály Toldán következik. Ja, Kollege Gutmanis hat... Köszönöm szépen. Gutmanis kolléga ugyebár a legfontosabb kérdésre már rámutatott, tehát hogyan pozícionáljuk sagunk magunkat egy olyan általános gazdasági pénzügyi válságban, amikor a nagy tagállamoknak óriási bevételi problémáik vannak. Számomra ez a legfontosabb kérdés, és a parlamentnek is foglalkoznia kell ezzel, hogyha a tagállamoknak az a véleménye, hogyha a régió költségvetésén kell megtakarításokat eszközölni, mert a, a nagy központi költségvetésben óriási lyukak alakultak ki, akkor nyilvánvalóan ez mindenképpen egy súlyos vélemény, amely elől nem zárkózhatunk el teljes egészében. De amit a Goodmanis kolléga mondott el éppen, ez a, fel, ez a felvételi arányjal ö, foglalkozik, tehát hogy a rendelkezés álló pénzeket hogyan tudják hatékonyan el is költeni, fel is halaszni, felhasználni. Nyilvánvalóan vannak különbségek az egyes területek között, és az országok és célterületek szerint is vannak különbségek a pénzek felhasználása alkalmazásának hatékonyságában. Tehát, hogyha eltekintünk bizonyos pénzektől, azzal, hogy nem költjük el ezt a pénzt, akkor egyszerűen nem látjuk azokat az okokat, amelyek ehhez a helyzethez vezettek el. Tehát éppen ezért én úgy gondolom, hogy politikus, politikailag az lenne a helyes érvelés, hogy igenis ragaszkodjunk ahhoz, hogy legyenek ezek a pénzek biztosítva, és gondoskodjunk arról, hogy ezeket hatékonyan tudjuk eldönteni, el, elkölteni. Tehát itt várjuk a további információt, felvilágosítást a koordinátorok részéről is, tehát, hogy ez a pénzfelhasználási arányról is szülesen egy jelentés, tehát lássuk azt, hogy ezeket a pénzeket miért nem szabad elkölteni, nem mondjuk csak egyszerűen azt, hogy akkor töröljük őket, hanem próbáljunk egy új irányt is meghatározni, és, ez, és, ebbe, és erre a bizottságot rákényszerítsük úgymond arra, hogy a tagállamokkal együtt határozzuk azok meg azokat az okokat, hogy miért nem költjük el ezeket a pénzeket konkrétan. Köszönöm szépen. Először is gratulálok Sorján úr jelentéséhez. A Pilot Project a hármas szekcióra utalnék. A Duna régióval kapcsolatban, ugye itt egy pilot Projectről van szó, az, aminek a célja az, hogy a regionális identitást és annak a versenyképességét növeljük. Tehát ezt a projektet össze vonhatnánk a Surján projekttel, mert a kettő nagyon kompatibilis, hiszen így időt nyernénk, és a esetleges versenyt is elkerülnénk a berkeinken belül. Ami pedig a tanács kifizetés lefaragásait illeti, nagyon is egyet értek Súrján úrral, illetve hogy azzal, hogy a bizottság eredeti összegeit hagyjuk érintetlenül, tehát térjük térjünk vissza a régi költs költségvetés tervezethez. Nos, 2011-ben ne felejtsék el, bizonyos országok kezdenek magukhoz térni, tehát az abszorpciós ráta felhasználási ráta igen magas lesz, infrastruktúra és beruházásokra fog elmenni a pénz, és ha redukáljuk a finanszírozást, akkor gyakorlatilag csökkentjük annak a valószínűségét, hogy 2013-ra ezek a projektek befejeződnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és el is hangzott, tehát tudjuk azt, hogy nincs, nincs módunk arra, hogy csodálatosan megszokszorosítsuk a rendelkezésre álló pénzeket, tehát valamilyen más megoldás után kell néznünk de ott, hogyha azt látjuk, hogy egyszerűen csökkentünk különféle indoklások nélkül, és meghatározunk ön, úgymond önkényes, önkényesen megtakarítások lehetőségeket, és beszélünk itt az abszorpciós rátáról is, azért óvatosan kellene ezzel bánnunk. Úgy gondolom, hogy a, a, különösen a gazdasági válság időszakában nagyon fontos a régióknak a támogatása, és ez ebben a nehéz időkben kell foglalkoznunk stratégiai projektek megvalósításával, és ezek megérdemlik a támogatást. De hát nyilvánvalóan nincs általános megoldás erre a elég bonyolult problémakörre. Úgy gondolom, hogy hogy nem biztos, hogy az összes pozíciót tovább tudjuk vinni, de azért a regionális politika nagy pozícióit tovább kellene folytatnunk, és mondjuk olyan ország, mint Törökország, amelynek problémái vannak az európai értékek átvételével, és ott is vannak pénzek, amelyeket erre a célra akartunk volna felhasználni. Ez most más kérdés, hogy mennyire lehet majd ezt megvalósítani. Tehát szükségünk van arra, hogy ezeket az eszközöket még hatékonyabban használjuk fel, tehát ehhez kell a szükséges feltételeket megteremteni. Nem hiszem, hogy észszerű, értelmes projekteknek itt most áldozatul kellene esniük azért, mert pénz nem áll rendelkezésre, vagy csak részlegesen áll rendelkezésre. Tehát úgy gondolom, hogy tovább kellene beszélgetnünk arról, hogy hogyan lehet észszerűen takarékoskodni. Joachim Cellernek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Surján úr írásbeli és szóbeli hozzászólása is megerősíti nálam egy ilyen kényelmetlen érzést, és még tovább is mennék. Eléggé a ködben tapogatózunk tehát nem tudunk természetesen mindenről beszélgetni, de egyelőre nem magunk sem látjuk a jövőbe vezető utat. Ami itt még elhangzott, hogy a pénzek lehívása, folyósítása akadályozik, ezzel kapcsolatban nincsenek végleges kijelentések és hallottunk különféle okokat a nemzeti parlamenti képviselők részéről, tehát vannak problémák a kofinanszírozás területével, éppen a nehéz költségvetési helyzet miatt mindenki megpróbálja őszintén elmondani, hogy problémák vannak a know-how területén, hogy hogyan használjuk fel ezeket a pénzügyi eszközöket észszerű, hasznos módon. Azt hiszem, hogy ez is egy olyan pont, amelyet nem szabad figyelmen kívül kívül hadnunk, hogy a régiók, az államok hogyan tudják ezeket az eszközöket valóban úgy felhasználni, hogy a bizottsággal közösen egyeztetett módon zajlódjék le ez a folyamat. Tehát ez a vita most két sinen is folyik Ugyebár eddig beszélgettünk az eddigi kohéziós politika sikereiről, ezt meg akarjuk erősíteni, tovább akarunk haladni ez az úton, viszont azt sem tudjuk, hogy a, rend, hogy a jövőben is rendelkezésre állnak ehhez a pénzügyi eszközök, ugyanis az egyes tagállamok, amelyeknek ugyebár költségvetést kellene ehhez biztosítaniuk, ezzel kapcsolatban nem tettek semmilyen kijelentést tehát és amiről még szintén nincs kijelentés vagy állásfoglalás, hogy, hogy a tagállamok hogyan érintettek a stabilizációs megállapodás vonatkozásában, hiszen a bizottság önmagában 600, 60 milliárdot kellene, hogy biztosítson erre a célra. Honnan jön ez a 60 milliárd? Erről még egy szó se hangzott el. Azt hiszem, hogy nekünk fel kellene szólítanunk a bizottságot arra, hogy mondja meg, hogy honnan szeretné ezt a pénzt előre, előteremteni. Hiszen már lehetett olyan híreszteléseket hallani, hogy eddig fel nem használt eszközöket, mondjuk a strukturális politikai százalékából lehetne átirányítani és felhasználni, hogy annak érdekében, hogy ezt a stabilizációs megállapodáson túli kötelezettségeket is teljesíteni lehessen. Tehát természetesen folytathatunk itt elméleti vitát a kohéziós politika jövőjéről, és talán elméleti szinten sikeresek is leszünk, és bizonyos eredményeket el fogunk érni, de ha nem tudjuk azt konkrétan, hogy anyagilag, finanszírozás szempontjából ez mennyire megalapozott, ez megnézíti a helyzetünket, és ki fogja ezt egyáltalán megvalósítani, és egyáltalán képesek lesznek-e az érintettek megvalósítani, akkor voltak éppen ködben tapogatózunk. Úgy gondolom, hogy a, hogy nyári szünetben sem hagyhatunk fel ezzel a politikai kérdéssel, az nyári szünet alatt tovább kell folytatnunk ezt a párbeszédet a bizottsággal, mert itt olyan központi kérdésekről van szó, amelyek a jövőben igencsak befolyásolni fogják munkánkat. Köszönöm szépen, és akkor megkérem Surján László urat, hogy reagáljon az elhangzottakra. Köszönöm szépen, kollégák, köszönöm a kommentárokat és a tanácsokat izgalmas vitát folytattunk, és néhány válaszsal szeretnék szolgálni Godmanis úrnak. Adresszálnám ezt, hogy nem tudom, hogy jó volt a fordítás, de ön azt mondta, nem értem egészen, hogy, hogy ön ellentmond nekem, de ezek után pontosan azt mondta, amit én akartam elmondani. Nem látok semmiféle ellentmondást. És ez a legfontosabb kérdés, amelyet ön nagyon világosan elővezetett, hogy a regi bizottság megpróbálja-e megvédeni az Európai Bizottság által előterjesztett számokat a tanácssal szemben. Ha jól értem, a kollégák akik most felszólaltak, többé-kevésbé egyetértenek abban, hogy meg kellene védeni ezeket a számokat. És ez az én raportőri véleményem is. Én arról a lehetőségről beszéltem, hogy végül is valamennyit vesztünk, vesz, veszíthetünk, és jó okok vannak arra, hogy egy kis összeget miért fogunk veszíteni. De megfelelő taktikát kell most kidolgoznunk, tehát taktikai okokból szeptemberben remélem, hogy, hogy a regi bizottság nagy része igenlőleg szavaz erre a megközelítésre, hiszen maga az elnök asszonyunk is azt mondta, hogy, hogy nagyon is mm, indokolt az Európai Bizottság támogatása. Miért? Világos, hogy az elmúlt évek során az elkötelezettségek, a kötelezettségvállalási előirányzatok miatt ugye történtek a dolgok, és tehát csökkenések voltak, viszont 10-11-re ö, várhatóan növekednie kellene, tehát a tanács taktikai okokból csökkentette az összegeket. És úgy gondolom, hogy össze kellene fognunk abban is, hogy a kohéziós és regionális fejlesztési politika nem a probléma része, hanem a megoldás része. Mert ez egy hasznos eszköz, amelyel javíthatjuk az országok, tehát a tagállamok gazdasági helyzetét, tehát nem csökkenteni, hanem növekedni kellene az ezekre elkölthető összegeknek. Nyilvánvalóan lesznek bizonyos limitációi ennek, ezekben vannak tervezve, de mégis növekedni kéne. Ami az úgynevezett pilot projekteket illeti, a bizot, az Európai Bizottság is pont azt javasolt, amit ön is. Legalább három, ugye Dajcsúré, az enyém, a másik egy öntől származik, és jó lenne ezeket összevonni. Ezt majd megbeszélhetjük, és biztos, hogy valamilyen megoldást találunk. jó munkakapcsolatot fogunk tudni kialakítani, egész biztos vagyok benne. Remélem, hogy az is világos mindenki számára, hogy Ebben a stádiumban a mikro regionális politika nem jelent több pénzt. Ez csak egy megerősített együttműködés a különböző régiók között. A pilot projekt, még ha kevés pénzzel jár, az több pénzt jelent, tehát nem ugyanazt, tehát nem a regionális, az RDF vagy a kohéziós alappénzeket használja fel, hanem plusz pénzt kap. Tehát ami pedig a stability, stabilitás paktumot, vagy minek is nevezzem, ez a 60 milliárdos pénzt, 60 milliárd, igen, ez nem pénz. Ez nem pénz. Ez nem európai pénz. Tehát nem lehet ezt különböző forrásokból összeszedni és egy zsákba begyömöszölni, ez egy program feltételezve azt, hogy ez esetleg sohasem kerül felhasználásra. De arra is fel kell készülnünk, hogy ha felhasználhatóvá válik, hogyan használjuk fel, és ha egy tagállamnak szüksége van erre, akkor hogyan veszi, veheti igénybe ezt az új támogatási mechanizmust. De a bizottság erre kimegy a pénzpiacra, és pénzt vesz méghozzá alacsony kamat mellett, mert hiszen sokkal jobb az Európai Unió hitelképességi mutatója, mint egy adott tagállami. Ezért a pénzpiacon az Európai Unió olcsóbban kap pénzt, mint egy tagállam önmagában. Ez a, ezt a pénzt tehát megkapja a az adott tagállam, de ez a pénz tehát nem a kohéziós alapból jön. Nagyon komplikált. Én magam sem értem minden részletét, de ez a pont világos, hogy egyetlen euró sem fog származni a kohéziás vagy a e, mm, Európai Regionális Fejlesztési Alapból, e, nem kerül kifizetésre erre a célra a stabilitási paktum céljaira. Örülök, hogy felvetették ezt a kérdést, mert elég sok félreértés van, sokkolt bennünket, amikor azt hallottuk, hogy hogy ez a pénz több mint a fele az Európai Unió éves költségvetésének. De ez már egy másik történet. Köszönöm szépen kollégák a megjegyzéseket, és nagyon remélem, hogyha összetesszük az önök tanácsait és módosítóit, akkor ez a bizottság képes lesz igen jó véleményt letenni az asztalra, a kobi ülésére, és végül is elérjük a céljainkat, vagy legalábbis a céljaink nagy részét. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kallenbeck asszony szeretne még hozzászólni. Köszönöm szépen, hogy a jelentéstevő után is eh, szólhatok itt néhány gondolatot. Tehát az én kívánságom az lenne, hogy még a nyári szünet megelőzően próbáljunk egy világos üzenetet küldeni a tagállamok számára a pénzügyi eszközök felhasználásával a jövőre nézve. Legyen ez az üzenetnek a központi témája, tehát próbáljunk itt egy egységes álláspontot elér, e, e, elérni. Tehát a következő két hónapot használjuk fel arra, hogy belátassuk mindenkivel, hogy nem lesz fejlődés, hogyha a régióknak nem lesz megfelelő pénzügyi alapok erre. Tudjuk, hogy a régiók jelentik a fejlődés motorját, a foglalkoztatásnak, a helyi foglalkoztatásnak impulzusokra van szükségük, egy motorra van szükségük, hogyha a 2020-as politikát hihetővé akarjuk tenni, akkor nem csökkenthetjük az anyagi eszközöket, és biztos vagyok benne abban, hogy persze jelenleg még egy picit a ködben tapogatózunk, de a parlamentnek szüksége van arra, hogy megadjuk neki ezt a világos jelzést, hogy látjuk azt, hogy E, szükség van arra, hogy a régiókat fejlesszük, és megteremtsük a fejlődés fel, előfeltételeit. Köszönöm szépen, és akkor megmondanám a módosítások benyújtási határidejét, és ez nagyon rövid lesz, a László is elmondta, hogy rendkívül szoros ugyebár a határidő és a menetrend. Július 26-a és szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy szeptember 6-án a szavazásnál a Lászlót, hogyha jól értettem, akkor ugyebár szavazni fogunk a módosításokról is, de döntést kell hoznunk majd a pilot projektekkel kapcsolatban is. Éppen ezért fontos, hogy a koordinátorok akkor foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, kontaktálják, vegyék fel a kapcsolatot Surján Lászlóval is, hogy szeptember 6-án ezt is tudjunk ezzel foglalkozni. És ami a pilot projekteket illeti, tudnunk kell, hogy ez még egy további megterhelést jelent a bizottság részére, hogy tehát úgy látjuk ugyebár a projekteknek a finanszírozását, de még további eszközökre van szükség ahhoz, hogy a bizottság ezt valóban működtetni tudja, és ha ez nincs biztosítva, akkor a dolog nem lesz sikeres. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezekről a projektekről döntsünk tehát el kellene gondolkodni arról, hogy a bizottságon belül a kapacitásokat is hogyan tudjuk támogatni, hogy ezek a projektek valóban működni tudjanak. A parlament itt plusz 20 millió euróban szár, gondolkodott, a koordináció megvalósítása érdekében és ez is legyen része a költségvetésnek, és, és tudjuk eh, támogatni akkor az illetékeseket a kapacitások üzemeltetésében. Úgy gondolom, hogy eh, figyeljünk oda a struktúrák eh, alakítására is. Tehát ez az utolsó pont, ez volt a napirendünk utolsó lényeges pontja, tehát július 26-a déli 12 óra a határidő és biztos vagyok benne, hogy ezt tudják tartani. A következő ülésünk az szeptember 26-a, vagy szeptember 6-a, bocsánat, 7, óra, este 7 és 20 óra 30 között fog erre sor kerülni Strasbourgban. Deli asszonynak megadom a szót. Azt szeretném csak megtudni, hogy szeptemberben van-e már arra lehetőség, hogy az urbánus program posztevaluációjával, értékelésével kapcsolatban valamilyen anyag addigra már meg fog születni, -e, hogy ezzel kapcsolatban is lehetne meghallgatás. Köszönöm szépen előre a választ. Nem tudok most konkrétan válaszolni a kérdésére, de abban egy, azt el tudom mondani, hogy nyári szünetet követően lesznek majd meghallgatások, de a bizottsággal kell megbeszélnünk azt, hogy készek lesznek-e már ebbe az időpontban erre, és ugyanez vonatkozik a költségvetésre is. Ja, M. Celler mondta ezt, hogy jelenleg még nem áll elég információ rendelkezésre, tehát beszélnünk kell még a bizottsággal hogy hogyan gondolják akkor a további megvalósítást, finanszírozást. Köszönöm szépen, elérkeztünk a ülésünk végére, és hogyha nincs további hozzászólási igény az önök részéről, akkor azt mondom, hogy a következő napokban kötelező dolgozni a módosításokon, de még mindenkinek kellemes nyaralást kívánok, és szeptemberben találkozunk, és köszöntet mondok a tolmácsoknak is, akik az elmúlt két napot nál velünk töltötték, és nekik is kellemes nyári pihenést kívánok.